Okay. Morgen. Jó reggelt, kedves kollégák! Mindenkit üdvözlök a legkülönböző nyelveken. Remélem, hogy mindenki jól pihent a szabadság alatt, és most itt boldog, kipihent arcokkal találhatom magam szemben. Nem működik a mikrofon? Tehát mindenkit szívesen üdvözlök. Nagyon örülök, hogy mindenki kipihenten itt van. Meglehetősen sűrű a napirendünk. Egy szervezési jellegű ügyet szeretnék bejelenteni. Kérem, hogy a baloldali mikrofont használják, ezt a technikusok kérték. Itt valami az a kapcsolatosan ezt igényelné. Tehát a bal oldali gombot kéne megnyomni, ezen ne nyissunk vitát, kérem így járjunk el. Meglehetősen nehéz nekem is e, így a baloldalra nyúlkálni, de ezt kell tennünk. Még két megjegyzésem lenne. a Napirenddel kapcsolatosan a 9-es és a 10-es felcserélődött. A 11-es és a 12-es e, a belga miniszterek 11-kor jönnének e, ide, Összesen sajnos csak 60 percünk van. Sajnos nagyon nagy, nagyon sűrű a napirendünk, éppen ezért ahhoz, hogy mindent végig tudjunk venni, nagyon szigorúnak kell lennem. Kérem tehát, hogy a napirendi pontokban segítsenek abban, hogy az időt tartani tudjuk. Harmadsorban pedig az elnök bejelentéseire rátérve, közleményére rátérve, egy szóbeli kérdést kaptunk a klímakonferenciával kapcsolatosan június végén az MV elnökének írtam egy levelet, hogy ezt együttesen tegyük meg. Egyelőre még nem kaptam erre választ. Nem, mindesetre tudom, hogy a környezetvédelmi szakbizottság egy szóbeli kérdést terjeszt majd a plenáris elő, és jó lenne, ha mi is ezt tennénk. Jó lehet ez az MV illetékességi körébe tartozik. Tehát én azt javasolnám, hogy ma a 13-as pont keretében erről cseréljünk eszmét, és így a két szakbizottság együttesen terjesztené elő ezt a kérdést. Tehát kérem majd a 13-as keretében erre térjünk vissza, és végül, de nem utolsó sorban Krusz asszony tól kaptunk egy, illetve írtunk egy levelet a jövőbeni internethálózatokkal kapcsolatosan, ami majd szintén ismertetünk. Megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztában vagyok azzal, hogy ma nem lesz koordinátori ülésünk, csak a legközelebbi szakbizottsági ülésen több hét múlva. Szeretnék egy dolgot megemlíteni, amit tegnap ami tegnap jutott tudomásomra az Ipari Szakbizottság képviselőjével folytatott megbeszéléssel kapcsolatosan, ugyanis a REACH rendelet nagymértékben érinti az űrpolitikát, illetve egyéb ágazatokat is, itt a Környezetvédelmi Szakbizottsággal kell majd együttműködnünk. Itt a probléma a különböző vegyi anyagok regisztrálása, itt a december 1-i határidővel kapcsolatos a probléma. Számos vegyi anyagot egyelőre nem lehet helyettesíteni, ezeket viszont vissza kell vonni a piacról. Tehát én most nem akarok ma vitát nyitni erről, de azt hiszem, hogy ez potenciálisan egy nagyon súlyos kérdést jelent az európai ipar számára. Éppen ezért javasolnám, hogy a bizottságot, az Európai Bizottság képviselőjét hívjuk meg, és tartsunk egy eszmecserét erről a kérdésről. Kérjük meg, hogy tájékoztassanak minket a helyzet jelenlegi állásáról. Nem szeretnénk, hogyha a munkahelyek kivándorolnának Európából, amiatt, mert a rendeletet nem világosan alkalmazzák vagy értelmezik. Tehát kérem, hogy ezt jegyezze fel, és eh, hívjuk meg a bizottság képviselőjét néhány héten belül, ugyanis egy eh, eszmecsere nagyon konstruktív lehetne. Köszönöm szépen. Már korábban erről szóltunk, és eh, azt hiszem, hogy ha egyetért mindenki, akkor most erről ne nyissunk vitát, hiszen ez nem szerepel a napirendünkön. Ha nincsen ellenvetés, akkor Csicseszter úr javaslatát fogadjuk el, hogy a bizottság képviselőjét a következő ülésünkre meghívjuk. Claude, kérem, ne nyissunk most erről vitát. Gyors leszel? Azt hiszem, hogy fontos, amit Charles most említett. De ha a bizottság képviselője itt lesz, akkor egy általános vitát kéne tartanunk a REACH helyzetére vonatkozóan, nem csak konkrétan erre a problémára összpontosítva. Igen, tehát akkor ezzel kapcsolatosan a meghívás világos, a hármas pont, Rübig kolléga. A Next Generation Network-kel kapcsolatosan a Krösz asszonynak írt levéllel kapcsolatban csak szeretném megemlíteném, hogy ebben szerepelni kéne az, annak is, hogy ennek a Next Generation Networknek egyik célja az is legyen, hogy ne legyenek network roaming díjak a belső piacon. Ez szerintem egy megfelelő felvetés. Ha mindenki egyetért, mielőtt ez a levél kimenne, jó lenne, hogyha a koordinátorok ezt a felvetést megvitatnák, megvizsgálnák. Tehát majd egy megfelelő e-mailt küldünk minden koordinátornak, és erre majd visszatérünk. Odi úr. Rendben, az tehát rendben van. Akkor a hármas pont. A kettő, jegyzőkönyvek elfogadása, ha nincsenek ellenvetések, akkor ezeket elfogadjuk. Négyes napi rendi pont kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítés, illetve a független hatásvizsgálatok biztosítása. Elsőként az illetékes előadó Charles Chichester, megadom a szót. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. megpróbálom elő kutatni a jegyzeteimet. A hatástanulmányok, a hatásvizsgálatok kérdése, tisztelt elnök úr, rendkívül fontos a jogalkotási folyamatban. Nagyon örülök annak, hogy Angelika Niebler kollégánk, a jelentés tevője ennek a témának egy másik szakbizottságban. Készítettem egy anyagot, amelyet még véglegesíteni kell, és aztán le kell fordítatni. Egy olyan anyagról van szó, amely vitaanyagot képez. Nagyon egyszerű dologról van szó. Szükség van a hatásvizsgálatokra, a jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban. Ez egy retorikai kérdés volt, egy költői kérdés, azt hiszem, hogy természetesen igen a válasz. Azonban van egy fontosabb kérdés, kinek kell elvégezni ezeket a hatástanulmányokat, hiszen eddig a bizottság végezte el ezeket. Nagyon sok szakértővel rendelkezik a bizottság, azonban hozzájuk tartozik a javaslat, és ez már nem teljesen semleges vélemény hogyha ugyanazok vizsgálják a hatását egy javaslatnak, akik a javaslatot készítik, az már nem teljesen semleges, nem teljesen pártatlan értékelés. Ezért az anyagomban a függetlenséget hangsúlyoztam, illetve javaslatot tettem arra, hogy hogyan lehetne ezt a függetlenséget, pártatlanságot megerősíteni, megvalósítani. Arra szeretném ösztönözni a kollégákat, hogy olvassák el ezt az anyagot, amit készítettem. Nem kell fordításra elküldeni, csak a jövő héten, tehát addig nálunk maradhat, és addig változtathatunk rajta, ezért szívesen várom a megjegyzéseket, konstruktív vagy egyéb megjegyzéseket, és amennyiben lehetséges, ezeket mind figyelembe is fogom venni a véleménytervezet során. Figyelembe kell venni azonban a korlátait ennek a szövegnek, tehát nem lehet túlságosan hosszú a szöveg. Ez azt jelenti, hogy esetleg módosító javaslat formájában kell majd bevennem a megjegyzéseket a szövegbe. Ez tehát a lényeg. Ezeket a hatásvizsgálatokat függetlenné kell tenni, pártatlanná kell tenni, és el kell érni azt, hogy a bizottság elmagyarázza megindokolja, hogy miért nem végeznek hatásvizsgálatot, vagy miért akarnak hatásvizsgálatot végezni. Azt javasoljuk, hogy ezeket az értékeléseket a jogalkotási folyamat során folyamatosan frissíteni kell, és figyelembe kell venni a változtatásokat, a parlament változtatásait, illetve a tanács változtatásait is a jogalkotási folyamatban. Figyelmükbe ajánlom tehát ezt az anyagot. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Vannak-e most hozzászólások? Maduel kolléga. Muchas gracias, señor presidente. Intervengo como... Köszönöm szépen. A frakcióm részéről árnyék jelentéstevőként dolgoztam ezen a témán. Éppen ezért szeretném elmondani, hogy fontosnak gondolom, hogy elismerjük azokat a hatalmas erőfeszítéseket, amelyeket az elmúlt öt év során az Európai Bizottság tett ezen a területen. Ugye ez a terület a Better Law Making, a jobb jogalkotás területe lenne, ezt így lehetne talán a legegyszerűbben összefoglalni. Próbáljunk meg hatékonyabban, kiegyensúlyozottabban és átláthatóbban jogot alkotni. Másodszorban hozzátenném azt is, hogy frakcióm egyetért Chichester úr értékelésével. Véleményünk szerint is nagyon fontos a hatásvizsgálatok léte, ugyanis ezek javítják a jogalkotási munkánkat. Erre nagyon jó példa a kis- és középvállalkozások területe, hiszen itt alapvető a hatásvizsgálatok elkészítése, például a New Business Act szempontjából nagyon fontos ezeket elvégezni. De ugyanakkor úgy gondolom, hogy azért a mozgástér még elég tág, lehetne javítani a folyamaton, annak érdekében, hogy koherensen tudjuk alkalmazni a hatásvizsgálatokat a jogalkotás során. Mindezt alapértékként szeretnénk figyelembe venni, és ezért úgy gondoljuk, hogy az a bizottság, amely a hatásvizsgálatokat vizsgálja, értékeli, megfelelő lenne, tehát nem támogatom Csicseszter úr radikálisabb megoldását. Ugyanakkor azzal egyetértek, hogy a jelenlegi bizottsági folyamatokat, eljárásokat javítani is lehetne. Ezek között gondolok például az átláthatóságra a teljes folyamat során. Ilyen szempontjából úgy gondoljuk, hogy különböző intézkedésekre lenne szükség. Mikre is gondolok? Először is közé kellene tenni, és közkonzultációt kellene végeztetni a hatásvizsgálatok megszületése után, még mielőtt a jogalkotás megszületne, a jogszabály megszületne. Ugyanakkor a kis és középvállalkozásoknak is lehetőséget kellene nyújtani arra, hogy kifejtsék véleményüket, ahogyan ezt a nagy cégek megteszik, és a konzultációs időszakokat is legalább 12 hétre kellene meghosszabbítani. És ezen kívül még van egy fontos gondolat, amit mindenképpen szeretnék hangsúlyozni. A szociális és környezetvédelmi szempontok figyelembevétele a hatásvizsgálatok során. Ugyanis a tapasztalat bebizonyította, hogy szükségesé válik a hatásvizsgálatok nem csak gazdasági szempontú vizsgálata, hanem környezetvédelmi és szociális szempontok figyelembevétele is. Ahogyan azt Angela Nibler is elmondta, aki ennek a szakbizottságnak kiváló tagja, és egyébként a illetékes szakbizottságban jelentéstevője ennek a témának. Nos, hát ő is nagyon fontos kérdéseket vetett fel, és szerintem mindenképpen ezt a lehetőséget ki kellene használni, hogy vele együttműködjünk ebben a témában. Jelentéstevőnk és Angelika Nébler is teljes mértékben biztosíthatjuk őket együttműködésünkről, hiszen közös célunk az, hogy javítsuk a hatásvizsgálatok. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich zunächst bedanken, ähm, sowohl Úr, Charles Csiszerternek szeretnék köszönetet mondani a állásfoglalás eltő változatáért, illetve Madurell úrnak a felvetéseiért, ugyanis ez figyelembe veszi azt, hogy a parlament mit tehet ez ügyben. Én nagyon nagy mértékben támogatom ezt a munkát, és szerintem nagyon hasznosak a felvetett elképzelések. A hatásvizsgálat nagyon fontos köve a jobb jogalkotás keretének. Már korábban is történtek hatásvizsgálatok, és nagyon fontos, hogy a bizottságon belül a hatásvizsgálat tovább fejlődjön. Arra kell törekedni, hogy ez minél pártatlanabb, függetlenebb legyen. Itt úgy látom, hogy több kolléga részéről, ami az áttekinthetőséget, átláthatóságot, a jobb eljárásokat illeti, további felvetések eh, várhatók. Úgy gondolom, hogy itt a szakbizottságon belül, és Chichester úr már erről szólt, meg kéne vizsgálnunk, hogy az Európai Parlament mit tehet ezen a területen. Már voltak lehetőségeink több szakbizottságon belül arra, hogy amikor jelentős módosításokat készít a parlament, akkor ezek amiket a független hatásvizsgálatokra adandó megbízások kapcsán is figyelembe vehetjük. Itt például az anyák védelmére vonatkozó irányelvről is vita folyik. Az első olvasatban az, a hatásvizsgálat is beépül. Itt a javaslatnak ugyanis nagyon komoly hatása lesz. Én eh, kérem, hogy a kollégák vizsgálják meg a további lehetőségeket. Mint ahogy Eszter kolléga is említette, a számvevőszéket is eh, talán eh, szorosabban bevonhatnánk a hatásvizsgálatba, ez is egy érdekes felvetés, és köszönöm szépen a vitát, a az állásfoglalással kapcsolatosan szerintem meg tudunk állapodni, és a Júri szakbizottságon belül én magam szívesen képviselném a mi mostani szakbizottságunk állásfoglalását. Köszönöm szépen, Kutóris kolléga. This debate on better regulation. Ez a vita, amely a jobb szól, teljesen technikai jellegű kérdés. Szeretném ez egy nagyon fontos politikai kérdés is. Vissza kell térnünk a bizottsághoz, illetve ahhoz a mantrához, eh, amit bizonyos vállalkozások mondanak, hogy a jobb vállalkozás, az, a jobb eh, szabályozás az a nem szabályozást jelenti. Ez most Stolder az adminisztratív terheket szeretné csökkenteni a következő mottóval, minél kevesebb jogalkotás legyen. És ez nagyon jól illusztrálja, hogy miről is van szó. A jogalkotókat figyelmeztetni szeretném, azokat, akik úgy gondolják, hogy Thinking sector azután, hogy 10-15 éven keresztül láthatatlan kezek irányították a banki ágazatot, és figyelemmel kísértem az elmúlt két-három évben ennek a kérdésnek a fejlődését. Voltak, akik eddig csak az önkéntes szabályozás mellett voltak, most pedig valós keretet szeretnének biztosítani a banki ágazatnak. Azt hiszem összességében oda kell figyelnünk, óvatosan kell eljárnunk, olyan világban élünk, ahol a jogalkotóknak jó szabályokat kell alkotniuk. A második megjegyzésem, az európai jogalkotás 27 tagállam jogalkotását helyettesíti jogalkotás hegyeket. Ez pedig azt jelenti, hogy csökkenteni kell az administratív terhet, hiszen ez megfelelően működteti majd a belső piacot, ennek a munkáját segíti, és csökkenti az administratív terheket. Olyan jogalkotó szeretnék lenni, szeretnék maradni, aki olyan módosító javaslatot nyújthat be, amilyet akar. Ez nem egy pontos tudomány, és nagyon is jó, hogy különböző politikai nézetekkel rendelkezünk, hiszen vannak olyanok, akik a gépjárműipart sokkal jobban szeretnék szabályozni, mert azt mondják, hogy egyetlen egy bolygónk van, és hogyha két-három milliárd gépjármű van ezen a bolygón, akkor ez nem fog működni. Vannak ilyen jogalkotók, és vannak olyanok, akik a másik oldalon állnak, hatalmas limuzinokat szeretnének látni és gyártani. Ezért a parlament vezetésétől várom a megoldást ebben a konfliktusban. Véleményem szerint illúzió azt gondolni, hogy a módosító javaslatokat megnézik, ellenőrzik. Az én anyagomban 1500 módosító javaslat volt abban a jelentésben, amelyet én készítettem. Hát hogyan is működne ez az egész, hogyha mindezeket a módosító javaslatokat megnéznék, elolvasnák? Azt hiszem, hogy bizonyos kérdésekben konkrét kérdésekben tanácsra van szükség, de nem szeretném, hogyha a jogalkotásunk bilincsbe verne bennünket, homályos szakértők, sötét teremben ülő szakértők által, akik intelligensebbnek és bölcsebbnek gondolják magukat, mint mi. Ebben az értelemben nem támogatom azokat, akik azt akarják, hogy a külső szakértők mindenből kivegyék a részüket. Érdekes tudni, érdekes megnézni azt, hogy ki az, aki külső szakértők vizsgálatát kéri, ki az, aki azt kéri, hogy minden bizottsági tisztviselő mögött egy ilyen álljon. Például az ASEAN sem, olyan semleges szervezetek, mint az ASEAN. Természetesen ez egy általános érdekű, semleges szervezet, amely külső szakértelmet kér. Azt kéri, hogy külső szakemberek vegyék át a politikai döntéseket, amelyek közérdekűek Európában. Szeretnék figyelmeztetni mindenkit arra, hogy óvatosan, figyelmesen járjunk el, amikor ilyen szabályokat hozunk. És van még egy megjegyzésem. A jobboldali politikusok általában szemmel tartják azt, hogy mi történik az Egyesült Államokban. Hát nézzük meg, hogy mi történik az Egyesült Államokban, és látni fogjuk, hogy hosszas vitát folytatnak a jobb jogalkotásról. És a kongresszus az USA-ban arra a megállapodásra jutott, hogy szinte lehetetlen minden egyes módosító javaslatot figyelembe venni és megvizsgálni a kongresszusban. Mit tesznek? Megnézik, hogy a jogalkotás megvalósítása hogyan történik. Nos, úgy látom, hogy itt van a legnagyobb hozzáadott érték jó jogszabályokat hozunk Európai Uniós szinten, de hogyha ezeket nem teszik át a nemzeti jogszabályokba, akkor nagyon sok gonddal állunk szembe. Ez az, ahol meg kell vizsgálni az eredményeket, ez az a terület, ahol szakértőkre van szükség, hiszen itt van a legnagyobb hozzáadott érték. Köszönöm. Köszönöm. Akkor ezt a vitát most lezárjuk. Adi úr. Hát én is szeretnék röviden hozzáfűzni néhány gondolatot karikatúra jelleggel. Franciaországban azt mondjuk, hogy amikor tönkre akarunk menni, akkor három dolgot követhetünk, vagy elkezdünk játszani, ez a leggyorsabb, vagy nőzésbe fogunk, ez a legkellemesebb, vagy pedig a politikába fogunk. Nos, hát mi ezt a harmadikat követjük, úgyhogy azt hiszem, hogy itt most ugye szükség van arra, hogy tanulmányokat készítessünk, és sosem voltunk függetlenünk. Mi nem olyanok vagyunk, mint a szenátorok Amerikában, akiknek 30-40 fizetett kollaborátorja van. Nekünk szükségünk van a lobbistákra, úgyhogy egyetértek Csicseszter úrral, de azért láthatjuk azt is, hogy Stoiber úr itt milyen inkonzisztens megoldásokat javasolt, úgyhogy ezt szerettem volna azért röviden én is elmondani. Akkor ezzel tényleg lezárjuk a vitát, itt különböző szempontokból vizsgáljuk ezt a kérdést. Van, aki több szabályozást kérne, van, aki kevesebbet. Charles, mint előadó, nyilvánvalóan még zárszóként megkapja a szót. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a bizottság képviselője kíván-e most szólni, de minden esetre mi azt hiszem, hogy egy kicsikét előre szaladtunk. A az árnyék előadóknak eh, kiosztott anyag még nem a végleges állásfoglalás tervezet. Minden esetre örülök, hogy eh, milyen eh, reakciókat váltott ki ez az anyag. Köszönöm a kollégák kedves szavait és támogatását, amennyiben jól értettem, Madurel kolléga, nem tudom, hogy most támogat, vagy ellenem van. Minden esetre erről majd még részletesen fogunk szót váltani. Én arra törekszem, hogy javítsam ezt az anyagot, továbbfejlesztem. Gratulálnék Claude Törmös kollégának, hogy ilyen elegánsan átvezette a vitát egy általa technikai intézkedésnek nevezett ügyről egy filozófiai bal-jobb vita irányába. Ez valóban nagyon élvezetes volt, és köszönöm szépen a felvetését. Minden esetre Langen kolléga egy kicsikét keményebben állt a dologhoz. Szerintem a többségünk egyetért abban, hogy az önkéntes szabályozás a legjobb megközelítés, és csak akkor kerüljön sor szabályozásra, jogalkotásra, ha erre valóban szükség van, és hogy a körülmények amúgy is változnak. a zöldek és más politikai meggyőződést képviselők is számos dologban egyetérthetnek. Én most, eh, Claude, szeretnék egy dologra visszautalni, illetve kettőre, amit eh, említett. Először is eh, azt mondta, hogy az EU jogszabály kevesebb, hiszen ez felvált egy hatalmas nemzeti jogszabály hegyet. Az Egyesült Királyságban itt pontosan a fordítottja érvényesül, hiszen az EU jogszabályok miatt rengeteg nemzeti jogszabályt kell meghoznunk. Ha egy 10-12 oldalas irányelvet kell átültetni például, és ahhoz, hogy minden részletet elvégezünk, minden részletre kitérjünk, ez akár egy 3-400 oldalas nemzeti jogszabályt jelenthet és azt hiszem, hogy eh, amit említett, nem feltétlenül fedi a valóságot. Másodszorban pedig említette a külső szakértők, illetve hogy ez ellen van. Mi nem feltétlenül külső szakértőkre gondolunk, hanem független vizsgálatra. Én tudom, hogy eh, az ilyen független szakértőkkel kapcsolatos vélemény eh, az ön számára nem elfogadható, konkrétan itt az autóiparra gondol. Tulajdonképpen az egész szakbizottság szakértőkből áll. És a külső szakértőket azért vonhatjuk be, hogy az ügyünkön lendítsünk. A független értékeléseknek különböző több alternatívát kell kínálniuk minden esetre én várom eh, Madurella kollégával, a többi kollégával való további együttműködést. Elnök, köszönöm szépen. Akkor térjünk rá a következő napi rendi pontra. A kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítése. De azonban még egy dolgot eh, le kell bonyolítanunk a szavazás előtt, éppen azért kérem, hogy koncentráljunk eh, a vitában arra, hogy időben le tudjuk zárni mind a két hátralévő napirendi pontot. Karvaló úr kap most szót. Itt a spanyol kollégák is, bocsánat, nem spanyol, hanem portugál vendégek is figyelemmel kísérik a vitát, úgyhogy most megadom az előadónak a szót. Köszönöm szépen. Mindenkinek jó napot kívánok. Szeretném megköszönni kollégáimat, kollégáimnak a módosításokat, amelyeket elkészítettek. Nagyon örültem annak, hogy a módosítások igazából a jelentés szellemiségét követik, és nagyon örülök azoknak a módosításoknak, amelyek gazdagítják azt. Most szeretnék néhány általános megjegyzést elmondani a módosításokkal kapcsolatban, és azután majd el fogom mondani azt is, hogy mit gondolok arról, hogy milyen javaslatokra van szükség. Három kategóriájú javaslat lesz majd. És a legvégén három kérdést is fel szeretnék majd vetni, amely a módosításokból is kiderülve eléggé ellentmondásos. Tehát négy fontos kérdésről szeretnék az általános kérdések területén beszámolni. Igazából nem nincsenek olyan módosítások, amelyek a jelentés fő gondolataitnak ellentmondanak. Éppen ezért nagyon sok módosítást jó magam is beterjesztettem, vagy társ szerzője voltam, hogy az új gondolatokat is be tudjuk vezetni az anyagba. Igazából nincsenek konfliktusok a különböző politikai frakciók között, Három kategóriát állapíthatunk meg a módosítások között. Egyrészt azok, amelyek új gondolatokat vezetnek be, ezeket általában teljes mértékben támogatom. Másodszorban vannak olyan módosítások, amelyek már meglévő gondolatokhoz kapcsolódnak a jelentésből, és megpróbálom ezeket leginkább bevonni amennyire csak lehet az anyagba, és harmadsorban vannak olyan módosítások, amelyek szerintem, véleményem szerint kívülesnek a hatáskörén ennek a anyagnak. Ez a mostani jelentés egy első lépés egy hosszú-hosszú folyamatban, és nagyon sok olyan módosítás van, amely a kutatási keretprogramokra vonatkozik, és valószínűleg nem tartozik bele ennek a jelentésnek most a szorosan vett hatáskörébe. Aztán a harmadik kérdésem azzal kapcsolatos, hogy miket kell megfontolnunk. Négy ilyen gondolat van. Egy, az eredmény centrikus megközelítés, néhány módosítás ezt támogatja, de más kollégák inkább a, fel, a független bottom-up jellegű kutatást támogatják. Én egy kompromisszumot javasolok a kettő között, hogy próbáljuk meg a tudományos alapokat és a bizalmi alapokat megőrizni egyaránt. Tehát egy ilyen kiegyensúlyozott megoldást javasolok. Másodszorban a különböző jellegű entitások, illetve tevékenységek közötti különbségtétel tehát gondolok az ipar, a kis- és középvállalkozások, illetve az egyetemek közötti különbségtételre, de vannak olyan kollégák, akik úgy gondolják, hogy jobb lenne, hogyha minden fajta tevékenységnek, vagy mindenféle tevékenységnek azonos elbírálása lenne. Más kollégák viszont más jellegű a funding réteket javasolnak. Én megint csak kompromisszumot javasolok, tehát próbáljuk meg csökkenteni a, az alkategóriákat, de ne próbáljuk meg teljesen egyesíteni, egységesíteni az egész rendszert. Aztán itt vannak az általánydíjak is. Bizonyos módosítások az azt javasolják, hogy továbbra is ilyen megközelítést alkalmazunk, mások azt mondják, hogy a valós költségeket lehessen elszámolni. Igazából mind a két lehetséges változatot támogatom, ez pedig opcionális jelleggel, tehát az egyes intézményeknek kellene eldönteni azt, hogy nekik mi a megfelelő. Negyedsorban vannak olyan módosítások, amelyek az új tagállamokra vonatkoznak, ahol még ezek a problémák nem vetődtek fel a korábbi jelentések során. Nos, hát a kompromisszumos megoldásokban New member states to assess. Megpróbáljuk majd ezeket is beépíteni. És végül Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a kollégáknak a tevékenységét, a támogatását, az ITRE mm, titkársága és szakértői, és hát várom természetesen a kollégáknak a javaslatait. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Én most kérem, hogy maximum fél vagy egy percben reagáljanak. Madurell asszony. Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. A frakcióm véleményét szeretném elmondani. Nagy mértékben támogatjuk a jelentéstevőt. Módosításaink is ilyen irányba mutatnak. Ahogyan korábban is elmondtuk a vita során, mi azt szeretnénk elérni, hogy további kiegészítésekkel tudjunk élni Kárvájó jelentéséhez. Nem szeretnék most részletekbe bocsátkozni, hiszen ezeket a véleményeimet már korábban elmondtam, de a konkrét gondolatokat majd minden bizonyal a módosítások beterjesztői is fogják ismertetni fogják. A többi kolléga, tehát más frakciók belé kollégák kapcsán azt szeretném elmondani, én is, hogy szerintem is nagyon kevés az olyan módosítás, aminek egyáltalán semmi köze ehhez a mostani anyaghoz. Van egy-kettő ilyen, de igazából kevés, és az is igaz, hogy nagyon nagy munka vár ránk, hiszen a módosításokat kompromisszumokká kell összedolgoznunk, és lehet, hogy igazából nem is kompromisszumokra, hanem egyfajta szintézis építésre, alkotásra van szükség bizonyos paragrafusokon belül. És egy végső megjegyzés. Elnök úr, én meg vagyok győződve arról, hogy a legfontosabb eredménye, sikere ennek a mostani saját kezdeményezésű jelentésnek az lesz, hogyha sikerül a tudományos világ által támasztott elvárásoknak megfelelnünk. Arra gondolok, hogy a kutatás fejlesztést hatékonyabbá kellene valahogy tenni. Az egyetemi világból érkeztek ilyen irányba kérések hozzánk, hiszen ők azok, akik a munkánk gyümölcsét aztán majd le tudják aratni. Kárvályó úr, azt hiszem, hogy fontos az, hogy nagy tudósainknak megkönnyítsük a munkáját, hiszen az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament közötti együttműködés révén valósítható mindez meg. A parlament már több meghallgatást is szervezett ezen a területen, sokszor a bizottság is részt vett ezeken a meghallgatásokon, és a tanács is elmondta, hogy rendkívül fontos számára ez a kérdés. A spanyol elnökség alatt eh, és most a belga elnökség során is egy-egy szemináriumot rendezett a témában a tanács. Coger todas estas propuestas todas estas ideas y todas estas... Nekem pedig erről az a véleményem, hogy az a nagy érdem ennek a jelentésnek, hogy sikerült ezeket a gondolatokat realista módon beépíteni a jelentésbe, úgyhogy gratulálok. Kedves kollégák, ha így folytatjuk tovább a vitát, semmi gond, de akkor délutánra be kell iktatnunk még egy ülést, hiszen nem tudunk mindent megvitatni a következő hozzászólók. Én is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek a megközelítésért, illetve a néppárti meghallgatásért. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon hasznos volt. Azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy egyszerűsítsük a programot, és ez pedig ez pedig oda vezet, hogy egyértelműen meg kell érteni, mit is jelentenek a szavak, az egyes szavak. Ezért arra kérek mindenkit, hogy a, egyértelműen fogalmazzon. A kiválóság előmozdítása a kutatásban nagyon sokszor elhangzott tegnap, és pontosan ezt az irányt kell követnünk, a kiválóságot kell segíteni. Ami a rugalmasságot illeti, a rugalmasság föntartása kapcsán a svéd egyetem a teljes költségi módszert támogatta, ezt nem szeretnék elveszíteni, mert hasznos volt számukra. A szakértőktől nem hallottam olyat, hogy a tűrhető hiba kockázati szintet emelni kellene. Senki nem kért ilyet. Egyszerűsítést kértek, illetve azt, hogy a saját nemzeti elszámolási folyamatokat alkalmazhatják, illetve ezt alkalmazhassák, és ezzel az egyszerűsítéssel már csökkenthetjük a hiba százalékot. Ez egy érzékeny kérdés. Ami a megbízhatósági vitát illeti, egyértelmű, hogy konfliktus húzódik a nagyobb megbízhatóság, a nagyobb bizalom, illetve az alacsonyabb szintű pénzkezelés között általában a magánpiacon, illetve a magánvállalkozások között. És ezért meg kell vizsgálni a magán és állami részvételt ezekben a projektekben, meg kell nézni a hiteleket, a kölcsönöket, nem pedig az adományokat vagy ösztöndíjakat és így alacsonyabb szintű mikrogazdálkodással lesz dolgunk. Köszönöm szépen. Hozzavalla. Hozzavalla. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μια παρένθεση. Köszönöm szépen. Itt az első megbeszélésen egy kicsikét szeretnék más irányt is felvetni. Szerintem most már neki kéne látni a munkának. Személy szerint öntől, elnök úrtól is várnánk némi bátorítást. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a frakcióm nevében. Én árnyék előadóként vagyok most jelen. Én egyet tudok érteni a főbb pontokban, a három megjegyzésem a következő. Butikoffer úrral közösen egy módosítót fogunk előterjeszteni a az európai együttműködés nemzetközivé tételével kapcsolatosan, ami a kutatásfejlesztést illeti. A második módosítónk, amit én személyesen készítettem, az innovációs alcsoportra vonatkozik. Ez sehol nem került említésre Cavallo asszony jelentésében, úgyhogy szeretném, ha ez is bekerülne az anyagba. Nagyon hasznos munkát végzett ugyanis ez az alcsoport. A harmadik módosító, amit szintén én fogok benyújtani, azt hangsúlyozza, hogy az európai kutatási térség mennyire fontos. Tehát ez a három módosító, amit a mi frakciónk készített el, annak érdekében, hogy tovább fejlesztjük az egyébként kiváló szöveget. Matthias kolléga, öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, megpróbálok én is röviden hozzászólni, ugyanis többször is alkalmunk nyílt már arra, hogy ennek a jelentésnek a tartalmi kérdéseiről beszéljünk. Nem csak itt a szakbizottságban, hanem más ülések során is, amelyeket a jelentéstevő a szervezet, más találkozókat. De azért két megjegyzést szeretnék megosztani önökkel. Egyrészt szeretném aláhúzni, hogy mennyire fontos ez a jelentés, ugyanis a tudományos világból érkező kéréseknek felel meg, és ez nem csak a különböző találkozók során vált világossá, hanem akkor is, amikor az életünk során a tudományos kutatással találkoztunk, akkor megtudhattuk azt, hogy mennyire fontos értékeket képvisel a jelentéstevő, és mindenképpen javítani fogja ez a jelentés a tudományos kutatás minőségét, és egyébként az élet minőségét is azoknak, akik a kutatást végzik, tehát a kutatókra gondolok. A kompromisszumok szempontjából egyetértek a legtöbb kompromisszummal. Még utolsó sorban szeretném elmondani azt, hogy példaértékű volt ez az eljárás, hiszen mindenki számára nyitva állt, az összes frakció részt vehetett a munkában, és a szintézisépítés nagyon jól működött. Jó volt az, hogy meghallgatták a különböző véleményeket, hogy aztán végül egy közös álláspont alakulhasson ki. Ezt szerintem sikerült elérni, sikerült figyelembe venni a különböző gondolatokat. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen! a jelentéstevőnek a munkáját. Tehát ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy jó az, hogy össze tudjuk egyeztetni az egymásnak néha ellentmondó véleményeket is. Hácimakakis úr. Akikis úré a szó. Az előttem szóló dicsérő szavait én is csak szeretném meg, megismételni. Köszönet Kaváló kollégának. Az egyes pontokat szeretném kiemelni, ami számunkra különösen fontos. Az egyedi audit kérdése például, ami jelenleg nem érvényesül, és nincsen visszamenő hatályú módosítás. Tehát, hogyha valamit módosít a bizottság, akkor ez, ennek nincs visszamenőleges hatája. Ezen kívül az általány díjas elszámolást is meg kellene vizsgálni. Szerintem a kifizetés idejét is rövideni, rövidíteni kéne. Óriási különbségek vannak, és ez elfogadhatatlan. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságnak is tagja vagyok, és a elviselhető hiba tartomány kérdését is meg kellene vizsgálni például az agrár támogatások esetében is. Csökkenteni kell természetesen a hiba arányt, habár ennek számszerűsítése nem túl egyszerűsít nem túl egyszerű. Én köszönöm szépen az előadónak a nyilvános meghallgatást, és ez egy olyan téma, amit mindenféleképpen fel kell vetnünk. Az európai kutatást egyfajta világító toronyá kellene alakítanunk. Az ITER nem pusztán egy európai kutatási probléma vagy program, mindenféleképpen pozitív jelzéseket is kell közvetítenünk, nem csak negatívakat, mint például a Galileóval kapcsolatos problémák. Vannak olyan programok, amelyekre büszkék lehetünk, és amelyeket mindannyian támogatunk. És éppen ezért ezeken kell még további erőteljes lépéseket foganatosítanunk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a jelentést, és tegnap hallottam, hogy ez hogy nincs egyetlen egy módszer vagy eljárás, amit minden programra ráhúzhatunk. Ugyanis az egyetemi kutatási programok, vagy a KKV-k kutatásai egyedi bánásmódot igényelhetnek, saját forgatókönyvet. Nyilvánvalóan az átfutási időket is rövidíteni kell, ha például mondjuk egy akut betegség kapcsán egy gyógyszerkutatás folyik, akkor nem engedhetők meg több éves átfutási idők. Más programok esetében akár 15 évet is igénybe vehet a kutatás. Ezeket mind figyelembe kell vennünk. Nisztelrooy kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Igyekszem röviden fogalmazni. Egyértelmű igény van a gyakorlatban arra, hogy különböző lehetőségek közül lehessen választani általány elszámlás, avagy egyéb módszerek között. Kavályó asszony már a vita elején egy nagyon jó ötletet vetett fel. Itt arról van szó, hogy milyen eredményt várunk el egy programtól, és kevésbé a módszertől. Kompromisszumos módosítók majd születnek, de minden esetre arra törekszünk, hogy olyan irányban haladjunk, amiről itt szó volt. Végezetül pedig a tegnapi meghallgatás alapján Egyértelművé vált, hogy a rugalmasságot kell erősíteni, a tájékoztatási rugalmasságot többek között, és ez a pénzügyi rendelettel is összhangban kell, hogy legyen. Óriási vita várható, és politikai szempontból úgy gondolom, hogy nem becsülhetjük alá mindezt. Komoly figyelmet kellene fordítani a tolerálható, elviselhető hibarányra is. Köszönöm szépen. Bizottság képviselőnek adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden fogan, fogok fogalmazni. E, köszönettel tartozom Kárváló asszonynak, illetve a szakbizottság tagjainak, hiszen nagyon érdekes és hasznos munkát végeztek. A köszönetnyilvánításon túl egyszerűen meg szeretném ismételni, azt a elkötelezettséget, kötelezettségvállalást, amelyet a biztos is megemlített a tegnapi nap folyamán, a bizottság elkötelezett amellett, hogy jó pár egyszerűsítő intézkedést hozzon, de ezek között vannak hosszú távúak is. A biztos hangsúlyozta, hogy az év vége előtt szeretne ilyen intézkedéseket foganatosítani, és köszönöm szépen a szakbizottság támogatását. Köszönöm, Kavajó asszony, még szólni? még négy percünk van a következő napi rendi pontra. Köszönöm csak az összes hozzászólást, és ezek alapján valamint a tegnapi meghallgatás és egyéb konzultációk alapján, illetve a spanyol elnökség és a belga elnökség során megszervezett találkozók alapján. Én most könnyen el fogom tudni készíteni a kompromisszumokat, és várom ezeket a módosítókat még ezen a héten, holnap, és jövő héten Strasbourgban az árnyék előadók majd ezzel kapcsolatosan tartanak egy ülést. Köszönöm szépen, sajnos nem tudok részletesen kitérni minden reagálásra, de köszönöm az összes kolléga támogatását, javaslatát, amivel gazdagíthatom a jelentésemet. Köszönöm ezt a napirendi pontot lezártuk. Még három percünk maradt a következő napirendi pontra. Tikau asszony, nem tudom, hogy ezt el tudjuk-e intézni három percben, vagy pedig elhalasszuk-e. Kérem, kíséreljük meg, mert egyébként másik alkalommal kell erre majd sort kerítenünk. Domnule președinte, Uh, cred că sinergia la Marea Neagră ar merita mai mult de trei uh, minute. Uh, putem începe acum. Köszönöm szépen. Nos, úgy érzem, hogy a Fekete-tengeri stratégiára több időt kellene szánni, nem csak három percet. Elkezdhetjük most, de hát bizonyára hozzá kívánnak majd szólni a kollégák ehhez a vitához. A dokumentumot 2007-ben adták ki, és a bizottság egy jelentést készített két évvel ezelőtt. Nem igazán stratégiáról, inkább szinergiáról van szó, hiszen különböző európai politikák alkalmazásáról beszélünk a Fekete-tengeri régióban. Energiapolitika, kutatás, szomszédsági politika, keleti partnerség, bővítés, itt ugye Törökországra gondolunk, tehát mindezek a politikai területek ide tartoznak. És az Európai Unió stratégiai partnerségi viszonyban áll a Fekete-tengeri országokkal, Oroszországra, Ukrajnára gondolok, különös figyelmet kívánok szánni az energia, kutatás és ipari politikai kérdésekre. Hadd mondjam el, hogy az Európai Unió három partnerséget határoz meg. Az egyik 2010 márciusában indult útjára, ez a környezetvédelmi politika energiapolitika Bulgária felelős érte, illetve a harmadik a közlekedési politika, amelyet Görögország irányít. Ami az energiaágazatot illeti, a Fekete-tengeri régió jelentős geostratégiai pozícióval rendelkezik, hiszen közel helyezkedik a Kaspi-tengerhez. Fontos szerepet tölt tehát be az Európai Unió energiabiztonságában, illetve az ellátás sokszínűségében. Különböző energiaprojektek folynak, például a Nabukóra gondolok. Ez pedig lehetővé teszi számunkra azt, hogy az energiaforrások uh, változatosak legyenek. Azt hiszem, hogy a Nabukót fel kellene gyorsítani, van ennek egy költségvetése, és nagyon remélem, hogy a Nabukó folytatódni fog. Az északi folyosó és uh, rendkívül fontos az energiaforrások uh, diversifikálásában. Ezen kívül ki kell térni az Agrira és a Peopra. Ez lehetővé teszi majd számunkra, hogy egy olyan energiastruktúrát hozzunk létre, amely segítségével energiát ö, szerezzünk a Kaszpi-tengeri térségből. Ami pedig a kutatást illet, illeti, mindannyian tudjuk, hogy 2009 és 2011 között a hetedik kutatási keretprogram keretében van egy olyan projekt, amely a kutatási infrastruktúrát szeretné szélesíteni. Ez már létezik a Fekete-tengeri térségben. 19 kutatási intézmény működik a Fekete-tengeri régió hat országában szeretnénk rámutatni. Ezen kívül, hogy a bizottság nemrégiben jelentette be, hogy a Giant hálózatot is kibővítik, és ez kitér majd a Feketi-tengeri régióra is. Ezek az országok így a kutatási, illetve tudományos közösség részét képezik majd. Ezek nagyon jelentős lépések, és az alap gondolat az volt, hogy ma eszmecserét folytassunk, első eszmecserét, de hát tisztelt elnök úr, az a három perc, amelyet erre biztosított, ez nem elegendő sajnos, de talán a szavazás után esetleg a kollégák egy-két szóval hozzájárulhatnak ehhez a vitához, hiszen gazdaság és szociális fejlődés szempontjából nagyon fontos a feketi tengeri régió kulcsfontosságú ágazatok térsége ez, mint az energia, a közlekedés, a kutatás, a gazdasági és társadalmi fejlődés térsége. Azt hiszem, hogy több időt kell szállnunk a vitára. Nagyon szépen köszönöm a bevezetőt. Odi kollégának, aki már jelentkezett, megadom még a szót. Nagyon gyorsan szeretnék kitérni eh, a kollégá által elvégzett munkára. A bizottság 2007 eh, óta egy eh, projektet képvisel Bulgária és Románia részvételével ebben a régióban, és itt a szinergia szót alkalmazunk, azonban ez nem jelent semmit. Fontos, hogy a parlament nyomja a bizottságot, kényszerítse a bizottságot arra, hogy lépjen ezen a térségen. Köszönöm. További hozzászólások nincsenek, úgyhogy köszönöm ezt a lehetőséget. Az AFET majd szervez egy nyilvános meghallgatást szeptemberben, tehát ez a mostani vita is egy eleme annak a szélesebb körű vitának. És akkor most következik, illetve elnézést még Tikau asszony kért szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Ódi úrnak azért, hogy szót kért ebben a vitában. Valóban ez a régió jelenleg rendkívül fontos szerepet tölt be, és Mm, a meghallgatást szervez majd szeptemberben az ITRE szakbizottság ebben a témában, és nagy érdeklődéssel várom a kollégák hozzászólását, megjegyzéseit ebben a témában, hiszen rendkívül fontos területről van szó, olyan területről, olyan régióról, amely a gazdasági és szociális fejlődéséhez hozzájárul az Európai Uniónak, de nagyon fontos a stabilitás szempontjából is. Liebe Kollegen, Kollegen, wir Ähm, Akkor most rátérünk a szavazásra. Nagyon hosszú időnk nincsen. Még egy percben azonban rövid megjegyzést szeretnék tenni. Kedves kollégák, kérem a figyelmüket. Itt most Szeretnék üdvözölni egy kollégát, aki betegség miatt hosszas ideig nem volt jelen. Johan Ciszlik, nagyon örülünk, hogy ismét jó egészségben itt lehet a körünkben. Üdvözöljük! nagyon gyakran beszéltünk már, emlegettünk, és hiányoztál, úgyhogy azt hiszem ezt el kellett mondanom. Akkor tehát következzék a szavazás. A legfontosabb dolog megtörtént. Először is Herzog asszony véleménye egy meglehetősen bonyolult eljárás lesz a költségvetéssel kapcsolatosan. Először is kérem, hogy készítse elő mindenki a szavazókártyáját. Mindenkinek megvan a kártyája? Akkor ellenőrizzük. Tehát először is arról szavazzunk, hogy elégedette mindenki azzal, hogy megkezdhetjük a munkát, vagy inkább szabadságon lenne még. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Túl sokan vannak, túl sok képviselő. A néppárt részéről még sokan a szabadság mellé tették le a voksukat. Az EPP-nél négyen vannak, többen a zöldeknél egyel, és a többi frakciónál is többen vannak, úgyhogy kérem, erre figyeljünk a szavazásnál. Akkor kezdjük. Első szavazás. Ha megengedik, akkor a, az utolsó két számjegyet fogom csak említeni a költségvetéssel kapcsolatosan, tehát a 0-0 következik, szóbeli kiegészítéssel egyetértenek ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 01-es következik, kiért egyet ezzel, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 02-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 03-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 04-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 05-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 06-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 07-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 08-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez a 08-as volt. Az egyes kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk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 ellene tartózkodás elfog, elutasítottuk. És akkor ezzel nem, a 61-16-osról kell szavaznunk, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-73-as mellett ellene tartózkodás elutasítva 61-18-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 61-20-as következik, illetve a 68-15-ös ez azonos, tehát egy szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-21-es, 16-os egyenlő, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 61-22-es és a 68-17-es szintén azonos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 61-23-as és 68-18-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 61-81-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. Következik a 61-24, illetve 68-19-es azonos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szintén azonos a 61-26-os és a 68-20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-27-es és a 68-21-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 61-28-as és a 68-22-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. És a 29-es, illetve a 23-as szintén azonos mellette, ellene tartózkodás elfogadva szintén azonos a 61-30-as és a 68-24-es mellette, ellene tartózkodás mellett ö, elfogadva. 61-31-es és a 68-25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. 61-32-es, 68-26-os mellett ellene tartózkodás elfogadva. 61-33-as, 68-27-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. Csodálatos. 61-34-es, 68-28-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. Nem szavazhatnánk egyben? Tehát az egész oldalról egyben. Ha nincsen kifogás, akkor az egész oldalról, a 61-34-től a 61-33-ig mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a következő oldalnál is ezt kéne tennünk. 61-40-es és a 37-esig egyben ellene tartózkodás elfogadva a 6143-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 6813-as 2-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Kérdés, akkor következő rész is mehet egyben, nem? Tehát akkor 6144-es külön e- e- e- mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-74 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-75-ös mellett ellene elvetettük. 61-45 mellett ellene tartózkodás elfogadva. 61-46-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a következőket egészen az oldal végéig egyben a 6147-től a 6841-ig, illetve a 6843-ig ki ért egyet ezzel? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Akkor következik a 61-53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-54 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-55 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 68-14-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 61-76 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 61-78-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. Akkor ismét összevonhatunk néhány pontot a 61, 56 és 59 között. A négye, négyet tehát egyben mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 61-77-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 61-60-as mellett, ellene tartózkodás elfogadva. 61-61-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 68-11-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 61-62-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 61-82-es ehhez szóbeli módosítás is tartozik, mellette Bütikoffer úr, elnök úr, a szóbeli módosítót szeretném támadni. Szerintem, amiről ez a módosító szól, ezt már a korábban elfogadott állásfoglalás lefedi, a 8501-es ponttal kapcsolatosan. A 6125-ös módosító tehát ezt már lefedi, éppen ezért én ezt a módosítót támadnám. Jó, ezt tudomásul vettük, hogy Bütikofer úr kifogásolja ezt a módosítót, de azért szavazzunk. Nincsenek egyéb felvetések, tehát akkor az eredeti módosítóról szavazzunk, a 6182-esről szóbeli módosító nélkül mellette, ellene, tartózkodás, tehát elfogadtuk. 61-63-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 61-64 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 61-65 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszumos mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. 61 66-os mellett ellene tartózkodás elfogadva. 61-70 mellette kérem, hogy kiszavaz mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 61-70-es és a 61-67-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-68-as mellett tart, ellene tartózkodás elfogadtuk. Köszönöm szépen. Nincs záró szavazás. A következő szavazást Hercogasszony, aki ugyan nincs jelen, köszönjük a munkáját, illetve mindenkinek, aki együttműködött ebben a nagyon nehéz munkában. És akkor most a Fanbrand Brent féle jelentés következik. A 21-es, eh, ehhez szóbeli módosítás is tartozik. Ki támogatja? Elnézést, a 4-est elfelejtettem. Tehát először a négyes módosítóról. Ki támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 23-as? Nem, az ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett, ez okafogyottá vált, bocsánat. A 24-es következik, ehhez tartozik szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 6-os mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 27-es részben első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a második rész mellett ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva, 38-asról két részben szavazunk első rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás el, elfogadva. 43-as mellett ellene még egyszer tehát a 43-as mellett ellene ezt le kell ellenőriznünk. A 43-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. A néppártból hárommal többen vannak, a zöldeknél egyel többen. Legalábbis a gépen én ezt olvasom, lehet, hogy a gép téved, vagy hazudik. Nagyon érdekes lenne, hogyha a zöldek másképp szavaznának. Tehát még mindig egyel többen vannak. Megosztjuk, Lange úr, itt a szavazatokat. Kérem, hogy vonja vissza Lange úr ezt a megjegyzést tehát a néppártból még mindig egyel többen vannak, a zöldeknél is, a függetleneknél is egyel többen. Kérem, egy a zöldeknél, egy az EFT-nél és egy a függetleneknél. Örömmel látom, hogy Klinks asszony csatlakozik hozzánk, Remélem, hogy a szavazáson túl is ez lesz a helyzet. Összesen hárman vagyunk, és azt hiszem, hogy a zöld szemlélet uralkodik. Kérem, hogy e- ezt vonják vissza. Nem tudom, hogy az elnök nem manipulálja a gépet. Sajnos így nem tudunk szavazni, mondja az elnök. Nem tudjuk most itt kikeresni, hogy ki az. Itt egy számítógép természetesen tévedhet, de azt mondja nekem, hogy a néppártból egyel többen vannak, az zöldeknél egyel, az FTL kettővel többen, a függetleneknél pedig egyel. Most akkor vagy a gép hazudik, vagy nem tudom, hogy mi a helyzet. Also wir stimmen nochmal ab. Einverstanden, vielleicht hat die Maschine ein... Lehet, hogy a gépben van a hiba. Tehát kérem mindenki állítsa nullára a gépet. Még egyszer megnyitom a szavazást. Megoldódott a probléma? Nem. Ugyanaz. Sajnos nem tudom eldönteni. 54, illetve 53. Akkor kérem kézfelemeléssel próbáljuk meg. A titkárság majd megszámolja. Kérem, kapcsolják ki a gépet, készfelemelés, Ki támogatja ezt a módosítót? Először mellette tehát. Köszönöm. Ellene? 24 kitartózkodik, az nagyszerű. Tehát 22-24 arányban elutasítva. Remélem, hogy rendben számoltunk. Az ötös kompromisszumos következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellett elnézést, ehhez szóbeli is tartozik, mellette ellene tartózkodás elfogadva 46-os mellett, ellene tartózkodás elfogadva 6-os kompromisszumos mellett, ellene tartózkodás elfogadva 51-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva. 53-as, itt ismét egy új szóbeli módosító van Ek asszonytól, ez írásban is megvan. Brent asszony, Um, Szeretném felolvasni. Azt hiszem, hogy az árnyék jelentéstevők ismerik ezt a szöveget, de eltér a szavazati lista szövegétől. We considered that the time between the date of application for a project and the final decision shall not exceed four to six months, depending on the product provided to the final beneficiary Köszönöm ezt a pontosítást, tehát akkor az 53-asról szavazunk az új szóbeli módostóval együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Köszönöm. 54-es szóbeli four es szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 56-os okafogyottá vált 8-as a budget szakbizottságtól mellette ellene tartózkodás elfogadva Következik a preambulum, 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, az egyes kompromisszumos mellett, illetve elnézést, a budget egyes módosítója mellett ellene tartózkodás elfogadva. Most az egyes kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva, kettes budget eh, mellette ellene tartózkodás elvetve, az egyes mellett, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellett, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es szóbeli módosítóval együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellett, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellett, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es és a 18-as együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, és a zárószavazás következik. Elektronikusan géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. tehát megnyitom a szavazást, lezárom. 49 támogatással, 4 tartózkodással egyértelműen elfogadtuk. Köszönöm szépen a kollégáknak, Fambrent asszonynak, illetve mindenki, aki közreműködött, és akkor ezt is lezárhatjuk. Wir kommen damit zum Punkt 9. Kedves kollégák, most elérkeztünk a 9-es napi rendi pontunkhoz. Miután ugye meg, miután módosítottuk uh, a napi rendünket, ez az iparpolitikáról szól, és Lange úrnak a jelentése. Igazából csak ő fog uh, felszólalni, úgyhogy kérem, hogy uh, lassan, illetve hogy gyorsan és halkan hagyják el a termet. Elnök úr, köszönöm szépen! Liebe Kolleginnen und äh, Kollegen. Kedves kollégák! zu entwickeln. Und ich glaube, az a célunk, hogy új iparpolitikát alakítsunk ki, méghozzá fenntartható iparpolitikát, és ebből a szempontból két fontos perspektívát kell figyelembe vennünk. Egyrészt az Európai Unión belüli értékteremtés az egyik fő cél, ugyanis háromnegyede az exportunknak, az ipartermékekből kerül ki. 25 százalék a hozzáadott érték képezésnek szintén az iparból jön. De nagyon gyakran az ipart réginek, elavultnak, környezetszennyezőnek bélyegzik. Éppen ezért lenne fontos az, hogy az iparpolitikában egy váltást eszközöljünk. Gondolok főleg a felújítási perspektívákra. Másodszorban fontos az is, hogy megőrizzük az európai ipart, és ezzel munkahelyeket is őrizzünk meg, vagy akár teremtsünk újakat is, minőségi munkahelyekre gondolok. Hiszen több mint 50 millió európai polgár dolgozik az iparban, ennyi munkahelyet teremt ez az ágazat, úgyhogy ezt a szempontot sem szabad figyelmen kívül hagyni. Nagyon fontos tehát, hogy új iparpolitikát alakítsunk ki, már csak azért is, mert új kihívások előtt állunk a következő évek, évtizedek során. A globalizáció egyre keményebb nyomást gyakorol az iparra, új piacok is születnek ugyanakkor, új országokban, ahol nagyon nagy beruházásokra kerül sor. Pontosan ezért ebben a kontextusban az iparunk versenyképességét kell javítanunk, annak érdekében, hogy a konkurenciával fel tudjuk venni a harcot. Nem csak a költségekre kell odafigyelnünk, hanem technológiai szempontból kell vezető szerepet betöltenünk a verseny előnyünk megőrzése érdekében. Nézzük most a környezetvédelmi szempontokat, kihívásokat. Amennyiben valóban szeretnénk, hogyha két Celsius fokon belüli maradna az össz hőmérséklet emelkedés, akkor spórolnunk kell az erőforrásokkal, és kevesebb széndiokszidot kell a levegőbe bocsátanunk. Ez pedig azt is jelenteni, hogy új gazdasági ágazatokat fejlesztenénk ki, amelyek megfelelnek az ökokompatibilis kihívásoknak. Harmadsorban a demográfiai helyzetből adódó kihívásokra hívnám fel a figyelmet. Jelenleg már problémák mutatkoznak a munkaerőpiacon, ugyanis hiányzik bizonyos területeken a kvalifikált munkaerő. És természetesen a társadalom előregedésével a probléma egyre keményebbé válik majd, egy másfajta demográfiai struktúra, másfajta termékeket is igényel, és ezt a kihívást is figyelembe kell venni a jövő alakítása szempontjából. Mindezeket a kihívásokat tehát figyelembe véve, kedves kollégák, az lenne a feladatunk, hogy új definíciókat alkalmazunk az európai iparpolitika számára. Az Európai Bizottság is az EU 2020-as stratégián belül egy pilot projektet szeretne útjára indítani. Október 13-án az Európai Bizottság egy javaslattal fog előállni, amelyet majd megvitatunk mi is, és ezzel kapcsolatban kialakítjuk a parlament álláspontját. Az iparpolitika újra definiálása azt jelenti, hogy el kell vetnünk azt a fajta intervenciós politikai hozzáállást, amely a múltat jellemezte. ugyanis nem lehet minden ágazatban intervenciókat alkalmazni, és ugyanakkor el kell távolodnunk attól a fajta politizálástól is, amelyben azt mondtuk, hogy majd mi megteremtjük azokat a keretfeltételek, amelyek szükségesek, és a többit a piacra hagyjuk. Éppen ezért a dokumentumban megpróbáltam egy olyan politikát felvázolni, amelyben az alapfeltételeket tisztázzuk, de ugyanakkor célzottan odafigyelünk a különböző ágazatokra is, és azok problémáira. Ezt a fajta horizontális megközelítést eszközölve a legfontosabb az, hogy innovációs láncokat alakítsunk ki. Beszéltünk már a kutatási keretprogramról, amely megfelelő eszközökkel jár, lát el bennünket az innováció fejlesztéséhez, és ezzel az európai ipar teljesítményét lehet javítani. Másodszorban a az erőforrások optimalizációjára van szükség, hiszen az utóbbi évek során a munka termelékenysége nagyon is javult, de ugyanakkor a felhasznált erőforrások terén nem számolhatunk be ugyanilyen javulásról. Amennyiben a technológiai fejlettségi szintünket kívánjuk javítani, akkor most erre az oldalra kell odafigyelnünk, és ehhez pedig mutatószámokra van szükség, hogy a különböző mutatkozó tendenciákat mérni tudjuk. A vállalkozásoknak most az lesz a feladata, hogy mérni tudják saját hatékonyságukat az erőforrások szempontjából is, és optimalizálják azok felhasználását. Mit is értünk erőforrások alatt? Alapanyagok, és az elmúlt hétek során, hetek során nagyon sokat beszéltünk a külső ö, ellátásról is. Hatalmas konkurencia harc alakult ki ugyanis ezen a területen, bizonyos nyersanyagok tekintetében monopóliumok alakulnak ki. Például az acél területe ilyen, ahol majdnem 65%-os monopólium koncentráció alakult ki. Tehát figyeljünk oda ezekre a domináns pozíciókra, nem szabad, hogy erőfölényt engedélyezzünk, és olyan nyersanyagokra is szükség van, amelyek az újrahasznosításból kerülnek vissza az ipari körforgásba. Azután fontos lenne az is, hogy egy geológiai adatbankot hozzunk létre az Európai Unióban, amelynek az lenne a célja, hogy kiderítsük, hogy melyek azok a nyersanyagok, amelyek tekintetében problémás lehet a jövőbeli ellátottság. Az energiahatékonyság is nagyon fontos. Egyrészt az energia felhasználás csökkentése miatt, másrészt pedig a klímaváltozás elleni harc a másikok. Ez pedig új lehetőségeket is teremt, főként új munkahely lehetőségek rejlenek ebben a szektorban. Tehát ezen a területen is többet kellene tennünk és fontos kérdésként vetődik fel az is, hogy az ipari szerkezetváltást hogyan is kövessük nyomon, hogyan segítsük ezt a folyamatot. Természetesen nem őrizhetünk meg minden régi típusú ipari létesítményt, és néhányszor tűzoltóként lépünk fel, hirtelen egy, egy, egy válság kialakulásakor tűzoltó jelleggel kívánunk fellépni. Ez történt például az acéliparban, a széniparban, és az elmúlt évek során, hát ez volt korábban, de most ezeken a területeken az elmúlt évek során sikerült egy intelligens megoldást ki okumlálnunk, és most azt hiszem, hogy ezen az úton kell tovább haladnunk. Nem szabad, hogy későn lépjünk csak közbe, akkor, amikor már a probléma mérete túl nagy ahhoz, hogy hirtelen meg lehessen oldani, hanem már megelőző jelleggel kell ezeket a szerkezetváltási folyamatokat követnünk, hogy a munkahelyeket meg tudjuk őrizni. Aztán szakképzés, szintén nagyon fontos minden szinten, főként a leginkább szakképzett munkaerő megőrzése tekintetében fontos odafigyelnünk erre a problémára. Itt az ipar és az egyetemek közötti szinergiák, a bolonyai folyamat kérdései vetődnek fel, hiszen a bolonyai folyamat kell, hogy lendületet adjon ennek a folyamatnak. Itt most horizontális kérdéseket vetettem fel, de vannak aztán ágazati jellegű felvetéseim is. Ebben a munkadokumentumban ezeket is megtalálják. Főként a klasszikus iparágakban, mint az acélipar, a hajózás, hajóépítés vagy az autóipar, de vannak új szektorok is az iparon belül, mint például a szélenergiaipar, amelyre oda figyeltem, és amelynek valóban egy szektoriális megközelítése van szüksége. Aztán ott van a KARS 21. Azt hiszem, hogy mindenféle kötelező jellegű célkitűzést kell megalkotnunk. Kedves kollégák, ez a mostani munkadokumentum, dokumentum 15 javaslatot tartalmaz, és most várom a kollégák felszólalásait. Végül még egy utolsó megjegyzést hadd mondjak el. A politika csak akkor lehet sikeres, hogyha az integráció szolgálatában áll. De az az érzés alakult ki bennem, hogy sajnos a Európai Bizottságnál nem mindig ez a helyzet, hiszen van egy európai digitális perspektíva, másik oldalon ott van az iparpolitikai perspektíva, aztán a környezetvédelmi perspektíva. Az Európai Bizottságon belül ezeknek a különböző elemeknek nagyobb integrációja lenne szükség, és azon felül még a tagállami szint és az európai szint összehangolása is fontos feladat lenne. A 163-as cikket említeném ezen a helyen, ugyanis enélkül nem lenne értelme ezeknek a tevékenységeknek a kifejtésének. Elnök, köszönöm szépen. A 11 óra 30-kor érkeznek a belga miniszterek. Addig még két napi rendi pontunk is van a napi rendünkben. Ez azt jelenti, hogy 11 órakor kell a következő napirendi pontunkat megvitatni. Tizen kívánnak felszólalni most, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nagyon röviden kell mindenkinek felszólalnia. Először Grosztet asszony kapja meg a szót árnyék tevőként. Köszönöm szépen. Hát nagyon nagy érdeklődéssel olvastam ezt a munkadokumentumot a jelentéstevő részéről, és megállapítom azt, hogy ezt a fajta új iparpolitikai megközelítést 15 kulcsfontosságú kérdés köré építi fel. Kicsit félek attól, hogy nehogy csak egy felsorolás legyen ez a céljaink szempontjából, de nagyon sajnálatos lenne az, hogyha nem valósulna ez meg, ugyanis ez egy nagyon fontos, alapvető dokumentum, és most ebben a mostani helyzetben a válság szempontjából is fontos ezeket a kérdéseket komolyan venni. Ugye az európai vállalkozások előtérbe helyezése az egyik legfontosabb tengely, hát itt a prioritások fontosságára hívnám fel a figyelmet, technológiai programok kialakítása, amelyek európai szintű erőfeszítéseket igényelnek. Nos, hát itt igazi iránymutatásokra van szükség azokban az ágazatokban, amelyek a, amelyek a növekedést generálják. Nagyon sokat beszéltünk, vitáztunk arról, hogy horizontális vagy szektoriális megközelítése van szükség. Hát szerintem mind a kettő fontos, és vannak olyan területek, amelyek több szektorra is kihatással vannak, nos itt horizontális megközelítésre van szükség, ugyanakkor vannak olyan nagy projektek, amelyekre pedig szektoriális szempontból kell külön-külön odafigyelnünk. Ne felejtsük el, hogy a világon minden partnerünk és konkurensünk is ugyanezt teszi, Hasonló egyébként az amerikai innovációs stratégia is, amelyet Obama, Obama elnök 2009. augusztus 20-án hirdetett meg. Nos, hát ott szektoriális prioritásokról is szó esett, akár például az egészségvédelem vagy az autógyártás területén. Nos, hát nagyon fontos a PCRD, ezekre, erre oda kell figyelnünk. Tudom, hogy itt nem emelhetjük a büdzsénket most jelenleg, úgyhogy nagyon fontos a prioritások meghatározása. És amikor kialakítjuk pénzügyi eszközeinket, akkor ne féljünk attól, hogy a kockázati tőkét, illetve a saját tőkét bevonjuk, és nem szabad kihagyni azt a lehetőséget sem, hogy esetleg eladósodjunk egy-egy nagy projekt érdekében. Ez egy fontos eszköz lehet. Amikor az innovációról beszélünk, akkor nem szabad, hogy csak az innovációra figyeljünk, és a hagyományos iparágakra, amelyekre egyébként rámutatott a jelentéstevő is, hogy milyen sok munkahelyet képviselnek. Nos, ezt is meg kell őriznünk, ezt védenünk kell. Az innováció csak akkor lesz majd termelékeny, hogyha van egy alapiparunk, amely az Európai Unió területén marad, és erős lesz, és versenyképes. Tehát ez a kettő egymás kiegészítő jelleggel jelentkezhet csak. Tehát az innováció valóban versenyképességi faktor, de ugyanakkor az Európai Uniónak vonzónak kell lennie, és ahhoz, hogy az legyen, nem szabad, hogy túl sok administratív teher legyen a kis és középvállalkozásonkon, vagy akár a nagyvállalkozásokon is. Nos, ezzel kapcsolatban vannak politikáink. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy az administratív terheket csökkenteni kell, de szerintem most már szavaknak végre véget kellene vetni, és hatékonyabban a tettek mezejére kellene lépnünk. Azután az innováció nem csak technológiai jellegű, mert vannak kreatív innovációk is, a design, a marketing és más területek, amelyek nem technológiai jellegűek, szintén ide tartoznak. És itt fontos az, hogy odafigyeljünk a szakképzésre, nagyon magas szintű képzésre. Itt is segítségre van szükség, támogatásra. És aztán harmadik gondolatom – az európai versenyképesség csak a belső piac elmélyítésével javulhat, és ugyanakkor egy volontarista külpolitikát kell ezen a területen folytatnunk, tehát nem csak az Európai Unión belül kell új szabályokat hoznunk, hanem inkább figyelembe kell venni azt, hogy mit tesznek a világpiaci partnereink, konkurenseink, és próbáljunk meg ő hozzájuk is jobban alkalmazkodni. Az Európai Unió nem csak saját határain belül kell, hogy elgondolkozzon ezekről a problémákról, ugyanis nem vagyunk egyedül a világon, nem csak itt szoktuk az állami támogatásokat ellenőrzésünk alatt tartani, bizony harmadik országban is ez megtörténik. Tehát, hogyha nem szeretnénk azt, hogy elmenjenek tőlünk a vállalkozások, kitelepüljenek, vagy pedig versenytorzulás alakuljon ki, hát akkor oda kell figyelnünk arra, hogy mit tesz a világ. És hogyha az Európai Unió nem képes a külső piacokra belépni, főként a közbeszerzési piacokra, akkor bizony kölcsönösségi intézkedéseket kell hoznunk, és környezetvédelmi szempontból is felmerülnek ezek a problémák. Ugyanis az Európai Unió egyben egy savoir-faire, egy know-how, tudnunk kell azt, hogy hogyan exportáljuk termékeinket, hiszen rendkívül jó minőségűek a termékeink, ezt pedig el, tudni kell eladni is a külföld felé, vagy a harmadik világok felé. felé. A többiek egyébként nagyon jól tudják ezt megtenni, tehát nekünk is ezen a területen még van javítani valunk. Az Európai Bizottság nem olyan régen 14 nyersanyagot jelölt meg egy listán, amelyek kritikusak, amelyekből a következő 20 év során háromszorossal fog, fog fogyni, és itt nagyon kevés országban vannak ezek a nyersanyagok, Kongó, Kína, India, pedig lehet, hogy le fogják csökkenteni a, az exportjukat, tehát egyfajta expanzív diplomáciai tevékenységre van szükség a világkereskedelem szempontjából is. És aztán ugye a, az újrahasznosítás, valóban nagyon fontos szerepet kaphat, és ezzel lehet pótolni a hiányzó nyersanyagokat. Nagyon fontosak ezen kívül még a környezetvédelmi aggodalmaink, ugyanis a zöld gazdaság nem csak azt jelenti, hogy ezeket a gondolatokat is figyelembe vegyük horizontális értelemben a jogalkotás során. Köszönöm szépen, Háci Makakis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Grosztetten eh, asszony itt eh, általában az iparpolitikáról beszélt. Franciaországban már eh, hosszabb ideje teljesen egyértelmű és akcentuált iparpolitikáról van szó. Miközben egyes, az Egyesült Királyságban, illetve Németországban ez nehezebben sikerült. A gazdasági és pénzügyi válság következtében azonban ráirányult a figyelmünk arra, hogy ez nem egy ilyen piszkos ágazat, amit el kell felejtenünk, hanem ez éppen, hogy mozdonya lehet az európai gazdaságnak. Támogatnám a jelentéstevőt például a fenntartható fejlesztés, ipari alapú fejlesztés kapcsán, illetve az ipari bázis bővítése kapcsán. Szeretném megjegyezni, hogy vannak azonban dolgok a jelentésben, amelyeket kritikával illetnék. Nem lehetünk protekcionisták és dirigisták versenypolitikai szempontból kell megközelíteni a dolgokat. Kiváló termékekkel rendelkezünk, különösen például az autóiparban, ahol a világpiacon igen komoly jelenlétünk van. Tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk felmutatni a legjobb technológiákat a piacon. Az Európai Uniónak tehát pontos célkitűzéseket kell kitűzni, tehát például, hogy 2020-ig 20%-kal csökkentjük az energiafelhasználást szerintem a legjobb technológiákat kell a piacokon érvényre, jutatni. Grosette kolléga azt is említette, hogy a kutatás milyen fontos szerepet játszik, de ez csak akkor érvényesülhet, hogyha az innováció is megjelenik. Csak azt tudjuk eladni, ami innovatív. Tehát szerintem a 8-as keretprogram keretében ezt nem szabad elhanyagolni. Mindannyian egyetértünk abban, hogy ez kell a legfontosabb, a fenntarthatóságnak kell lenni a legfontosabb vezérelvnek az iparpolitikában, de ehhez további forrásokra is szükség van. És arra kell törekednünk, hogy az innováció új termékeket hozzon a piacra. Az Európai Uniónak óriási hitel deficitje alakult ki. Éppen ezért bizonyos kampányokra is szükség van. Ilyen kampányok standardok nélkül nem tudjuk a piacot megfelelően befolyásolni. A kisvállalkozásokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Őket komoly bürokrat bürokratikus, administratív terhek sújtják, és ezeket az akadályokat kell felszámolni. Prostett asszonyal egyet értek abban, hogy itt többről van szó megfelelő követelményeket kell a Made in Europe tekintetében alkalmazni, mint ahogy teszik ezt az USA-ban vagy Japánban. Nálunk szerintem ez a politika egy kicsikét félreértett. Végezetül pedig a flagship termékekre, tehát a zászlós hajó termékekre kell a figyelmünket fordítani. Az Airbus jó példa erre. Ez a termék globális követelményeknek is megfelel. És a polgárok számára ezt kommunikálnunk kell, és párbeszédbe őket is bevonni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Büti Koffer kolléga. Köszönöm, elnök úr. Először is ezt az anyagot, Lange úr anyagát kiváló vita alapnak tartom. Számos szempontot érint, és szükséges, illetve így helyes, hiszen az iparpolitikát, ha komolyan akarjuk venni, támogatnunk kell. Az iparpolitika nem lehet sikeres, hogyha túlságosan beszűkül a látókörünk. Itt megfelelő gazdasági és társadalmi keretekre van szükség annak érdekében, hogy az iparpolitika érvényesüljön. Én így értelmezem Lange úr megközelítését. Jó lenne, ha a vita kapcsán egyfajta példakép alakulna ki, vagy egyfajta jövőkép az európai ipar számára. Ez nem lenne egy fölösleges új gyakorlat, hiszen ez hozzájárulna ahhoz, hogy ez társadalmi szinten is megvalósulhasson. Krosztett asszony, remélem, hogy jól értettem. Minden esetre én nem szeretném, hogyha az európai iparpolitika azt jelentené, hogy lemásoljuk azt, amit mások csinálnak. Ha valaki valamit tesz, akkor attól mi nem térhetünk el. Szerintem mi akkor lehetnénk büszkék, ha az európai iparpolitika nem mások követő politikája lenne, hanem új utakat is kijelölne. Még két pontot szeretnék említeni. Ebben nem vagyok biztos, hogy ugyanazon az oldalon állunk, vagy ugyanabból a kottából éneklünk Lange úrral, nevezetesen az európai iparpolitika és a globális az európai ipar globális helyzete közötti kapcsolatról. Az európai ipar globálisan megjelenik. A legnagyobb befektetések, beruházások, a BASF legnagyobb beruházása Kínában valósul meg, és a legtöbb európai vállalat globális színen játszik. Tehát az európai összefüggést egy kicsikét szerintem pontosabban kéne tematizálnunk másodszorban pedig, ami a koherens és egyértelmű iparpolitikát illeti, Cacimakakis úr már említette, hogy különböző nemzeti hagyományok léteznek. Nem hiszem, hogy most itt egy nagy lendülettel mindent be tudunk gyömöszölni egy közös európai iparpolitikába. Szerintem néhány centrális pontot kéne kijelölni és arra összpontosítani, ahol egyértelműen a piaci erők már alátámasztják, hogy a legjobb technológiák valósuljanak meg. Itt egyesek azt mondják, hogy az atomtechnológia ugyan nagyon fejlesz, fejlett, de ezt a piac nem támogatja. Tehát az antidirigizmust mindenféleképpen el kell kerülni. Ami pedig az innovációt illeti, Krosztet asszonyhoz hasonlóan én támogatom, és jó lenne, ha ezt a koncepciót már kialakította volna a bizottság, nevezetesen egy emberközpontú innováció koncepcióját, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a technológiai vizsgálatról sem. A források hatékony felhasználása rendkívül fontos, ezt a termékekben kéne mérni, és nem a vállalatok mentén. A nyers anyagokkal kapcsolatosan szerintem nagyon fontos, hogy a piacon kellőképpen érvényesüljön az átláthatóság. Franciaország már egy kezdeményezést foganatosított, nevezetesen, hogy a vasércet eh, kihasználják arra, hogy spekulatív célokra felhasználják. Ezt is tematizálni kéne az iparpolitik munkában. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet kellőképpen összefüggésbe hozni a kereskedelem politikával, az iparpolitikát, ugyanis nyilvánvalóan a kereskedelem politika is meghatározza az iparpolitikát. Szerintem a sorrendet helyesen kéne felállítani. Nagyon fontosnak tartom még végezetül a képesítésekkel kapcsolatosan, ha a fiatalok helyzetével hangsúlyozottan foglalkoznánk, hiszen az ő körükben példátlanul magas a munkanélküliség, és ha megvizsgáljuk a demográfiai tendenciákat, akkor ez egy különösen súlyos probléma. Ezen kívül foglalkoznunk kell a mérnökök helyzetével. Rostokban egy új üzem, Szuszlon nevű üzem nyitotta meg, a, vagy kezdte meg a működését, ez egy indiai szélenergia technikát elállító gyár, és ők különösen nagyra értékelik a német mérnököket. Viszont ha a mérnököket azért képezzük ki, hogy az indiai gazdaságon segítsenek, vagy azon lendítsenek, akkor szerintem saját magunkkal szemben járunk el. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, és akkor most itt le kell zárnunk a vitát. Ha még egy napirendi pontot le akarunk zárni, még tizen jelentkeztek. Most megkérdezem, hogy hogyan járjunk el. Úgyhogy talán esetleg egyesek visszavonhatnák a hozzászólásukat, avagy fél percnél többet nem kap senki. 6-7 percünk marad még. Még lesz alkalma a kollégáknak a második jelentésről vitatkozni. Ezen kívül vendégeket is hívtunk, úgyhogy várakoztassuk -e meg őket. Szerintem ezt a napirendi pontot le kéne zárnunk, és a további hozzászólásokat egy következő alkalommal hallgatnánk meg. Egy nagyon rövid javaslatom lenne, ha az árnyék jelentéstevők minden árnyék jelentéstevő szót kapott már? A GUE azt hiszem még nem. Én azt hallottam, hogy az összes jelentéstevő már szót kapott. Valóban, tehát először az árnyék jelentéstevőknek kell szót kapni. Szeretném visszavonni a felszólalásomat, de nem lehet így folytatni a munkát. Vannak olyanok, akik 10 percet beszélnek, és a többieknek meg semmi lehetősége nem nyílik arra, hogy elmondja a véleményét. Ez legalább harmadszor van így, hogy a GUE nem tudja elmondani álláspontját, úgyhogy ez elfogadhatatlan, szervezzük másként, és azt, aztán tartassuk be a szabályokat. A felszólalásomat majd elküldöm írásban. Tehát először a frakciók kapnak szót, valóban. Ezt fogjuk majd tenni, és utána aztán meglátjuk, hogy ki kér még szót. Tehát akkor most ugorjunk át azokon, akik már a frakciók részéről szóltak. Hennen úr, az ön frakciója még nem kapott szót. Köszönöm szépen. Megpróbálom röviden összefoglalni, de azért ez elfogadhatatlan szerintem. Az elmúlt válság hatalmas károkat okozott, úgyhogy másként kellene végig gondolnunk az ipar helyzetét. hogy egy kicsikét több csokoládéval édesítsük meg a nyers pirulákat, hogy könnyebb legyen lenyelni azokat. Nos, hát fontos az, hogy környezetbarát legyen az iparunk, de ugyanakkor az, hogy a szociális szempontokat ne vegyék egyáltalán figyelembe, ez borzasztó, ugyanis az, gyakorlatilag ezek a problémák felemészték az ipart, egyre több ember veszi el a munkahelyét, és mindezt azért, hogy egyre magasabb részesedéseket kapjanak a részvényesek. Ugyanakkor a harmadik országokba pedig kizsákmányoljuk a munkavállalókat. Nem olyan régen egy nukleáris vállalkozást zártak be, azért, mert az amerikaiak vásárolták meg, és rögtön be is zárták. Tehát a kicsi vállalkozásokat a profit maximalizáció, a rövid távú profit maximalizáció felemészti. Bátorságra van szükség, hogy a tőkét megtörjük, és olyan ipart építsünk fel, amely főként a népeink jólétét szolgálja. Tehát kell egy közös iparpolitika, amely figyelembe veszi az európai polgárok érdekeit, és ugyanakkor környezetbarát felhasználás szempontjából is, és az összes területünk fejlődését figyelembe vevő iparpolitikára van szükség, és megfelelő szociális háttérrel kell ezt megvalósítani, és a tagállamoknak épp úgy, mint Európának ezt figyelembe kell vennie. De sajnos ezek a szempontok a piac érdekeivel szemben állnak, és főként az európai alkotmányjal ellentétesek, úgyhogy akkor talán módosítani kellene az alkotmányt. Drüvich úr, köszönöm szépen. Az ipari szakbizottságnak szerintem erről hosszasabban kéne eszmét cserélni félnie, hogy támogatni tudjuk a közös iparpolitikát. Mint ahogy a válság is rámutatott, a vállalkozások likviditása egy komoly kihívást jelent. A pénzügyi helyzet szanálása nagyon fontos, és ez szorosan összefügg az iparpolitikával. Ez nyomást gyakorol a bérekre, illetve a nyereségre. Lange úrnak köszönöm különösen a jelentését, hiszen az adózási szempontból történő egyenlő bánásmódot is érintette. Az indiai munkavállalók, vagy a kínai munkavállalók adózása, illetve a mi munkavállalóink adózása összehasonlításában nem lehetünk versenyképesek. Tehát az adózás kapcsán meg kéne vizsgálnunk, hogy milyen részarányt képvisel mindez, hiszen az a világ minden részéről érkező termékeket megfelelő adózással kellene terelni az európai piacon, hogy a mi vállalkozásaink ne szenvedjenek hátrányt. Trautmann kolléga. Trautmann képviselő. Köszönöm szépen nem kívánok most politikai természetű megjegyzéseket elmondani, és nagyon jónak gondolom azt a munkát, amelyet kollégánk elvégzett. Szerintem most politikai értelemben fontos pont, fordulóponton vagyunk, mert eddig nem volt megfelelő az iparpolitikánk. A 2020-as stratégiánknak nem volt hatása Európára, és a digitális terveknek sincsen túl nagy, nem, nem tudtak túl nagy várakozásokat kelteni. Fontos lenne az, hogy a bizalmat visszaépítsük, mert pedig ez csak akkor lehet, hogyha a munkahelyeket megőrizzük. Ez egy transzverszális politika. Az iparpolitikát nem szabad, hogy csak a különböző ágazatok szempontjából vizsgáljuk, hiszen a bizottság összes területét lefedik, például a közbeszerzősi piacok, a verseny kérdése. Szeretnénk, hogyha ebben koherensen közelíteni meg az Európai Bizottság ezeket a kérdéseket. És végül a kulcsfontosságú a szektorokra szeretnék odafigyelni, hogy ha azt akarjuk, hogy jó iparunk legyen, akkor oda kell figyelnünk a változásban lévő szektorokra, autóipar, vagy bizonyos molekulák nem sokára lejár a szabadalmuk a gyógyszeriparban, aztán az ökotegek, tehát a zöld energia, aztán a digitális területek, illetve telekommunikációs ágazatra kellene odafigyelnünk, és ezek olyan ágazatok, amelyek szempontjából a büdzsét is át kellene gondolnunk. Biztos, hogy nem tudunk eleget tenni, de talán olyan alapokat kellene létrehoznunk, hogy Európa, amelyek lehetővé teszik majd azt, hogy európai cégek ki tudják alakítani szabadalmukat, és know-howjukat, illetve a termelékenységüket javítani tudják. Ez a mostani válság rámutatott arra, hogy itt nem csak pénzügyi szempontból kell végig gondolni a helyzetet, hanem el kell tudni adni a termékeinket, és amikor azt látjuk, hogy más országok bezárják piacaikat, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az európai termékek ne kerüljenek be azokra a piacokra, nos hát ne legyünk naivak, sőt legyünk sokkal inkább szervezettek, az európai polgárok, az európai cégek érdekeit képviseljük, hogy politikai szempontból is hitelesebbé váljunk. Köszönöm. Tekintettel az időre most a vitát lezárom. Kérem, eh, értsenek meg. Senkit nem akarok büntetni, de még összesen 20 percünk maradt. Megállapodtunk előre, hogy megcseréljük ezt a két napirendi pontot, tehát eh, szerintem a felmaradó 20 percet eh, a következő napirendi pontra kéne fordítanunk. Elnézést, mást nem tudok tenni talán a kollégák majd a koordinátorokkal ezt egyeztessék, hogy az időzítésen, vagy az időbeosztáson hogyan tudunk változtatni. A következő napi rendi pont keretében először Kolárszka Bobinska kap szót. Összesen 20 percünk áll rendelkezésre, tehát kérem, legyünk fegyelmezettebbek. Tisztelt elnök úr! El kell mondanom, hogy aggódom, hiszen tegnap telefonhívást kaptam a titkárság részéről, és azzal a kérdéssel fordultak hozzám, hogy halasszuk el a prezentációmat, mert hogy a Lange úrnak el kell mennie. Poproszono o zmianę terminu mojego wystąpienia, ponieważ... Tehát azt kérték tőlem, hogy a prezentációm időpontját változtassam meg, azért, mert Lange úrnak el kell mennie, és ezért nekem kellett volna első, e, először sorra kerülnöm. És úgy tudtam, hogy egy órás vita keretében fogjuk megvitatni az én jelentésemet, most pedig ugye azt hallom, hogy csak 20 perc áll rendelkezésre. Elnök, Szeretném tisztázni ezt a kérdést. Egyértelmű volt, hogy minden kérdésre, minden napirendi pontra 30 perc áll rendelkezésre. Hála önnek, két napirendi pontot fölcseréltünk, most azonban ugye túl sok időt felhasználtunk a korábbi napirendi pontokra, és most pedig csak 20 perc áll rendelkezésre. Ezt azt hiszem, hogy meg lehet tenni így 20 perc alatt. Köszönöm szépen a megértését. Most pedig Folytassunk érdemi vitát, kérem a kollégákat, hiszen szükség van az időre. Do you hear me now? Uh, I will switch to English. Hall, most engem az elnök úr, angolul fogok szólni. Tisztelt uh, elnök úr, először is köszönettel tartozom mindenkinek, Köszönettel tartozom mindenkinek, akik segítettek a jelentés összeállításában, a titkárságnak, a, az asszisztenseknek és mindenkinek. Köszönettel tartozom a bizottságnak is, hiszen együttműködtek velünk, és jó pár megbeszélést tartottunk ebben a témában. Köszönettel tartozom az árnyék jelentéstevőknek, értékes hozzászólásokért, megjegyzésekért. A Lisszaboni szerződés egy új időszakot nyit meg az Európai Unió számára, és eljött az idő, hogy a célokat és a prioritásokat a szerződéshez igazítsuk. A mai napon először az első Lisszabon utáni energiastratégiáról beszélünk, amelyet a bizottság készített elő. Ez a stratégia rendkívül fontos a 194-es cikkely megvalósításához a végleges energiastratégiát a szolidaritás és a felelősségvállalás szellemében kell létrehozni. Egyetlen tagállamot sem lehet kihagyni vagy izolálni. A bizottsági munka az európai energiapolitikát kívánja megerősíteni a következő módon. Először is a közös energiapolitikát kívánja kiteljesíteni, másrészt a hálózatokat modernizálni kívánja, és páneurópai infrastruktúrát akar létrehozni harmadsorban. Az energia hatékonysági potenciált teljes mértékben ki kell aknázni negyedsorban. Szoros kapcsolatot, szinergiát kell létrehozni a belső és külső energiapolitikák között. Az energiaellátás biztonsága ezt megköveteli. És végül támogatni kell az energia területén a kutatást és az innovációt. Először is beszéljünk a belső piac kiteljesítéséről. Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy ö, nagy szükség van a jelenlegi Európai Uniós energia jogszabályok megvalósítására. Ezt támogatom. A második energia csomag alkalmazására van szükség, és át kell térnünk a harmadik energia csomagra. A bizottságnak föl kell venni a harcot az egyes kormányokkal, akik nem lépnek, nem cselekednek, és nagyon fontos, hogy az irányelvet rendeletté alakítsuk át, ahogy ez már korábban is megtörtént. Ezen kívül a bizottság második energiaágazati ágazati vizsgálatára is szükség van. Úgy gondolom, hogy időt kell hagyni a jelenlegi jogszabályoknak, hogy azok működjenek, mint az üzlet, mint üzleti ágazat, mint pedig a fogyasztók számára. Stabil környezetre van szükség, hiszen óriási mennyiségű tőkét investálunk az energiaprojektekbe azonban reagálni kell azokra a problémákra, amelyek a, a jogszabályok megvalósításának hiányából adódnak. A bizottságnak igaza van, nagymértékű beruházásra van szükség az energiainfrastruktúra területén. A bizottság egyértelművé teszi azt is a dokumentumban, hogy a belső piac nem működik megfelelően nagymértékű tőkebefektetés nélkül az európai energiainfrastruktúrába. Egyetértek, a modernebb és szélesebb hálózatok kialakítása, megvalósítása nélkül a céljaink veszélybe kerülnek. Ezeket a hálózatokat pedig páneurópai hálózati terv keretében kell létrehozni, illetve az egyre idősödő, öregedő infrastruktúrát fel kell frissíteni, át kell alakítani, különösen a fejletlenebb régiókban. Vannak azonban problémák, adminisztratív és költségvetési jellegűek. Az adminisztratív oldalon egyértelmű, hogy a TEN-I program nem felel meg az elvárásoknak ezért, ezt ki kell cserélni, helyettesíteni kell, nem pedig reformra van szükség megfelelő prioritásokat kell meghatározni, kulcsfontosságú projekteket. Várom a bizottság javaslatát a, erre vonatkozóan az év későbbi folyamán. Új javaslatokra van szükség, és ezt megtalálják a jelentésében. jelentésemben. A költségvetési kérdés még súlyosabb probléma, különösen az energia ágazatban. Mindannyian tudjuk, hogy szűkös kereteink vannak, de egyértelmű kapcsolatra van szükség a politikai célkitűzések és a költségvetési döntések között. Egyértelmű, hogy a 2013-at követő pénzügyi terv tükrözze ezt, és az energia számára nagyobb pénzforrásokat biztosítsunk. Ezen kívül más finanszírozási forrásokat is találnunk kell, például a kölcsön garanciákat. Nagyon fontosak ezek a PPP beruházások. Láttuk, hogy az energia mix kérdésével nem foglalkozik megfelelően ez a dokumentum, nem megy mélyreható területekre, azért, mert ez az, a tagállamokra tartozik, bár az Európai Uniós 2020-as kötelezettségvállásnak is eleget tesz. A különböző energiaforrások feltérképezésén esetében a kutatást hangsúlyozza ez a jelentés. Például a Shell gáz ö, említi a jelentés, nem tudom, hogy a bizottság miért nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Inkább kísérleti tanulmányt javasol a Shell esetében. Van még egy gondolat, amire szeretnék kitérni. Úgy érzem, hogy eljött az idő, hogy, a, hogy egy pán-európai megújuló energiapiacot hozzunk rétre. Miért építsünk napenergia, napenergia forrás lehetőségeket északon, ahol ennek nem, erre nem megfelelnek a körülmények, miért nem tesszük ezt inkább délen? Ugyanez a helyzet a szélenergiával ott kell ezeket a szélerőműveket kialakítani, ahol a legtöbb a szél. Nem nemzeti határokat kell figyelembe venni, hanem azt kell megnézni, hogy ezek hol működhetnek leghatékonyabban. A páneurópai piac lehetővé tenné azt, hogy a foszilis tüzelőanyagokról áttérjünk a megújuló energiaforrásokra. Aztán a Energiahatékonyság és energia megtakarítás kérdésével is foglalkozik a bizottság. Nem szeretnék erre hosszasan kitérni a jelentésemben, azért, mert a szakbizottságunk kifejezetten ezzel a témával foglalkozik egy másik jelentésben. Remélem, hogy a bizottság majd figyelembe veszi a, ennek a lényegét, a lényegi gondolatait a végső stratégiájában. Végeredményben úgy gondolom, hogy közös metodológiára van szükség, még mielőtt kötelező érvényű célkitűzéseket határozunk meg. Ezekben csak akkor állapodhatunk meg, hogyha tudjuk, hogy hogyan mérjük és kövessük nyomon a nemzeti célkitűzéseket. Ami az energiabiztonságot illeti, átláthatóságra kell törekednünk a partnereink részéről is. Ez kulcsfontosságú eleme a jelentésnek. Egyértelmű, hogy a külső és a belső energiapolitika összekapcsolódik, hiszen az olaj és a gáz nagy része az Európai Unión kívülről érkezik. Ezért szeretném, hogyha a belső piaci szabályainkat kiterjesztenénk, amennyire csak lehet, a külföldi energiapartnereinkre is. Hiszen külföldi, a külföldi cégeknek is átláthatóan és jogilag megfelelően kell viselkedniük itt az Európai Unióban. Úgy gondolom, hogy minden vezeték, amely eljut az Európai Unióba, megfelelő egyezményeknek kell, hogy alávesse magát, illetve a belső piaci törvényeknek kell, hogy megfeleljen. Jelenleg ez nem így van. A bizottság írásban választ ad majd a kérdésem, adott az írásbeli kérdésemre, és egyértelmű az, hogy a bizottság is egyetért velem ebben. Azonban szeretném hangsúlyozni, hogy az átláthatóságot meg is kell valósítani az összes vezetéket, illetően nem csak része, részekben. Tisztelt elnök úr, zárásképpen hangsúlyozni kívánom, hogy az Európai Uniónak hosszú távú energiapolitikai jövőképre van szüksége, egy energiaunió felé kell haladnunk, ahol a szolidaritás és a felelősségvállalás adja a mérföldköveket. Ez pedig egy új energiaközösséghez vezet, va, va, mások energia NATO-nak nevezik, úgy nevezük, ahogyan akarjuk, de az a véleményem, hogy minél hamarabb el kell jutni ehhez a célhez. Remélem, hogy a tíz éves stratégia ebbe az irányba vezet. Majd köszönöm szépen. Bedanke mich herzlich, Frau Ulskog. Köszönöm szépen, Bobinska asszony. Én kaptam szót? Szeretném megköszönni először is a jelentéstevőnek, Lina Kolaszka Bobinszkának kiváló munkáját. Nagyon nyitott volt eh, az összes frakció irányában. A szocialisták eh, árnyék jelentéstevőjeként szeretném elmondani, hogy a jelentés számos pozitív elemet tartalmaz, így például egyetértek azzal, hogy a jelentéstevő középpontba állítja a jelenlegi jogszabályok átültetését a tagállamok, tagállamoknak elsősorban a már meglévő irányelvi előírásokat kell betartaniuk. Nagyon fontos mindez a döntéseink szempontjából. Az energiahatékonyság szempontjából valóban szükség van a hatékonyság fokozására, és ez nagyon szorosan összefügg a háztartásokkal, a különböző energiaforrások igénybevételével. Új forrásokra is hangsúlyt kell helyezni, ugyanakkor kevés dolog történt. Én nagyon fontosnak tartom, hogy külön kiemelte az energiahatékonyságot a jelentéstevő az éghajlat, a fenntarthatóság és a fogyasztói szempontok. Ezzel kapcsolatosan néhány módosítót fogok majd benyújtani. Az éghajlatpolitikával kapcsolatosan a megújuló energiaforrások továbbfejlesztését kellene kiemelni. Ugyanerről tesz már említést a jelentés, viszont az egyensúly megbomlik, hiszen a gáz még mindig nagyon fontos szerepet játszik. A megújuló energiaforrásokat tovább erőteljesebben kéne hangsúlyozni. Az energiapolitikának teljes mértékben integrálódnia kellene a éghajlatpolitikával. És ez legalább egyre fontos az iparpolitika szempontjából, hiszen ez meghatározó a versenyképességünk szempontjából. Megfelelő energiastratégiát kell kidolgozni, ami lehetővé teszi, hogy átálljunk 20-30 százalék, illetve hogy a 20-ról 30 százalékos kibocsátás csökkenést tűzhessünk ki célul. A CO2 ár negatív van hat a fejlődésre. Tehát még egyszer meg kell vizsgálnunk például ennek kapcsán az energiaadó irányelvet. Ami pedig a piaci hozzáférést illeti. Ez ugyan szerepel a jelentésben, de nem kellő hangsúlyjal. Tudjuk, hogy nem érvényesül kellő mértékben a verseny, és emiatt a fogyasztói árak magasak. Az átláthatóságot is fokozni kell a fogyasztói jogok érdekében, de ezt szerintem pontosabban kellene meghatároznunk. és ezen kívül a monopóliumokkal szemben is fel kell lépnünk. Tehát ezeken a szempontokon kellene erősíteni a szövegen. Végezetül még annyit, hogy én nekem különösen tetszett az, hogy egyértelműen további beruházásokra szólít fel a jelentés. Ezt azonban a bevezetőben hangsúlyosabbá kéne tenni. Ha itt azt szeretnénk látni, hogy valóban további beruházásokra van szükség, akkor itt a, elsősorban a hosszú távú infrastruktúrális beruházásokra kell gondolnunk. Ezek rendkívül fontosak az energiapolitika minden területe szempontjából. És az EU-nak megfelelő forrásokat kell biztosítania e tekintetben. Úgyhogy majd erre vissza kéne térni, feszesebbé tenni a szöveget. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Popinska asszonynak is a munkáját, és azt, hogy megszervezte az eszmecserét a munka során. Ahogyan elmondtam, ez egy nagyon jó anyag véleményem szerint, és nagyon is egyetértük, egyetértek azzal, hogy az érvényesítés a legfontosabb terület a már meglévő belső piaci, illetve energiabiztonságra vonatkozó jogszabályok érvényesítése lenne a legfontosabb feladatunk. Ezen kívül röviden a módosításom néhány további gondolatot fog felvenni a zöld megújuló energiaforrások, energiahatékonyság területén. Ezeket szerintem jobban ki kellene fejteni az anyagban, de szerintem alapvetően nagyon jó anyag. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, Tormes úr, köszönöm szépen, én is rövid leszek. Először is Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Néhány dologgal szeretnénk a mi szempontunkból kiegészíteni a szöveget, például a nyolcas bekezdésben a verseny hatóságok szerepét, hiszen ezzel javulhatna a belső piac érvényesülése. A 17-essel kapcsán én üdvözlöm hogy számos szállítórendszer üzemeltető állami tulajdonú vállalat, tehát itt a felsorolásban ezt is meg kéne említeni. Ha egy TSO magáncégként működik, az rendben van, de hogyha ez állami vállalat, azt, se zárha, azt sem zárhatjuk ki. Ami pedig az Európán kívüli infrastruktúra fejlesztést illeti. Én szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy olasz cégek 5000 megawatt szén alapú erőművet terveznek Tunéziában, Montenegróban és Albániába, amit majd visszaimportálnának Olaszországba a vezetékhálózaton. Ez viszont ellentétes az EU ETS-szel ezt mi kialakítottuk a 27 tagállamra, de ha nem tudjuk szabályozni az energiaimportot, ami az ETS-re kapcsolódik, akkor ezzel tisztességtelen verseny alakul ki, az európai vállalatok között, akik betartják ezeket a szabályokat, illetve azok között, akik megpróbálják ezeket a szabályokat megkerülni. Ami az energiabiztonságot illeti, egy dolgot szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Az olaj tekintetében vagyunk leginkább e, importfüggőek. A finomított dizel olaj export, import tekintetében Oroszországból. Tehát inkább attól kellene tartani, hogy a finomított dizel üzemanyag esetében 89%-os a függőség az orosz forrásoktól Kelet-Európában. Két dolog van, amivel nem vagyok nagyon elégedett. A 26-os pont kapcsán, ami az energiahatékonyságot illeti. 2003-ban mindaddig nincsenek kötelező célok, vagy egységes szabályok. 2003-ig a tanácssal mm, elfogadtuk az az vonatkozó irányelvet, ami a közös metodikát illeti. A tárgyalások során elhatároztuk, hogy a komitológiai eljárás fogjuk alkalmazni. Egységes módszereket igyekeztünk kialakítani, viszont egyes tagállamok a komitológia keretében ezt meggátolták. Öt évvel az energiaszolgáltatásra vonatkozó irányelvet követően a kormányok bojkottálták és megvétózták ezt a közös módszert, metodikát. Mégpedig azért, mert mindaddig, amíg ilyen közös módszer nem létezik, addig visszaélhetnek a szabályokkal. Vannak olyan tagállamok, amelyek az energiahatékonyság tekintetében nem felelnek meg az irányelvnek, és nagyon furcsa dolgokat számolnak el. Nekünk a parlament nevében, a jelentésünkben azt kell mondanunk, hogy mindaddig, amíg nincs közös módszer, addig nincsenek kötelező célok se. Szerintem egyes kormányok esetében ez a gyakorlat botrányos. És őket kell felelőssé tenni a kudarcért. A másik dolog, azzal a bekezdéssel kapcsolatos, ami a megújuló energiaforrásokra vonatkozik. Itt szeretnék arra emlékeztetni, hogy Másfél évet töltöttünk 2008-2009-ben ennek megvitatásával. És megállapodtunk abban, hogy a nemzeti támogatási rendszerek makroökonómiai szempontból jobbak, mint egy regisztrációs rendszer. Az irányelvben mi 2014-ig egy vagy 2014-re egy felülvizsgálatot kötöttünk ki, tehát szerintem még 2010-ben korai ezt nemzeti szinten vizsgálni. Miért nyissunk újra egy meglehetősen bonyolult vitát? Ez óriási bizonytalanságot jelentene a befektetők számára. ahhoz, hogy ők tetemes összegeket vegyenek fel a bankoktól, egyértelmű jövő képet kell látniuk. Tehát ezért szerettem volna csak ezt a múltbeli dolgot megemlíteni Simánszki úr. ez oczywiście bardzo obiecujące. Köszönöm szépen. Persze ez nagyon sokat ígérő a jelentés, főként az, hogy a jelentésben odafigyelünk arra, hogy mennyire fontos a meglévő jogszabályok betartatása, ugyanis ez valóban nagy probléma, hiszen a piacot monopolizálták, ezzel a verseny tér szűkül, ilyen például a reexport tiltása autóiparban. Tehát ezek mind olyan területek, amelyekkel foglalkozni kell, és vannak más kérdések is még, a saját források kérdéseit. Nem csak a, a földgázról van szó, hanem a szénről is, hiszen ezek továbbra is fontos szerepet töltenek be az energia mixben. Főként az új tagállamok van fontos ez, és szerintem ez a szempont hiányzik a jelentésből, hiszen az elmúlt hetek során, vagy hónapok során nagyon nagy nyomás helyeződött ránk, hogy a szén evrőműveket zárjuk be. Ez persze érthető részben, de ugyanakkor nem lehet elfelejteni azt, hogy ezt nem lehet egyik pillanatra másikra megtenni, és nem lehet megtenni olyan áron se, hogy még inkább a gázimporttól függővé tegyük az országainkat, és ezzel még inkább a monopólhelyzetek kialakulását segítsük elő. Tehát próbáljuk meg először a keleti és közép-kelet-európai országok szempontjából is odafigyelni erre a kérdésre. Hogyha ezeket a hidakat felégetjük, az egy nagyon nagy hiba lenne, és szerintem ezt is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Még öten jelentkeztek, és miután itt van a főigazgató úr a bizottságtól, illetve a vendégek már várnak kint, a kollég kolléganő itt megkérdezte, hogy esetleg nem lehetne-e a következő vita kap, keretében azok kapnának elsőként szót, akik most kimaradnak. Talán esetleg a bizottság képviselője, a főigazgató úr kapna szót. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. egyetértek az eredeti kommentárokkal, valóban legalább egy órára van szükség ahhoz, hogy megvitassuk ezt a kérdést, hiszen az Európai Parlamentnek fontos szerepet kell szánnunk, és ki kell tudnia használni a parlamentnek az új intézményi szerepét. Márpedig az Európai Unió számára egy új energiastratégia kialakítása fontos, éppen ezért azt javasolnám, hogy legalább fél órát a következő ülésünkből ennek a témának ö, szenteljünk, ennek a hónapnak a 29-én és 30-án lenne ez a következő ülésszakunk. Igen, akkor majd a koordinátorokkal ezt egyeztetjük. Egyébként ez egy bölcs javaslat. Akkor Ló úrnak megadom a szót, kérem röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnénk köszönetet nyilvánítani a jelentéstevőnek, illetve a szakbizottságnak. Önök dolgoznak az állásfoglaláson, és ezt kulcsfontosságú hozzájárulásnak tartjuk ahhoz a döntéshez, amelyet a bizottság hoz majd meg novemberben, amely akciótervet tartalmaz az energia területén a következő tíz évre. Bármikor szívesen állunk rendelkezésükre, szívesen eljövünk ebben a hónapban vitára, megbeszélésre az állásfoglalás előkészítése érdekében. Nem szeretnék most végigmenni a közös pontokon, azokon a pontokon, ahol a szakbizottság és a bizottság egyetért, különösen a belső piac megvalósítását illetően, illetve a hálózatokba való befektetést illetően. Azonban szeretnék hangsúlyozni valamit. A hálózatokba való beruházás rendkívül fontos. Az infrastruktúra, infrastruktúra modernizálása létfontosságú eh, annak érdekében, hogy a megújuló energiákat is integráljuk ebbe a rendszerbe. Meg kell nézni, hogy hogyan hasznosíthatjuk a megújuló energiaforrásokat globális szinten. Az infrastruktúra fejlesztése eh, Európában, illetve Európa országaiban kulcsfontosságú eleme a diversifikációs stratégiának, és így elkerülhetjük azt a forgatókönyvet, amelyre Szemenszki úr is utalt. Vannak nagyon fontos politikai választások, döntések, a, bizottságok pedig, az, a bizottság pedig nagyon kíváncsi a szakbizottság véleményére, különösen az energiahatékonyság témájában illetve annak tekintetében, hogy a kötelező érvényű célokra mennyire van szükség az eredmények elérése érdekében. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy figyelembe vesszük a jelentéstevő külön hangsúlyt helyezett a fogyasztókra, és ezt szem előtt tartjuk. Nagyon fontos, hogy az energiapolitikát nagyobb kontextusban vizsgáljuk, és az európai politikák égisz alatt kezeljük, tehát például az éghajlatváltozásra gondolok. Bármit is javaslunk, Hildegárd asszonyjal karöltve dolgozzuk majd ki ezeket a javaslatokat, és ezzel be is zárnám hozzászólásomat. Vannak azonban technikai jellegű javaslatok a jelentésben, ezekről szívesen vitáznék, szívesen visszatérnék, például a szén, a széntermékek, a gáztermékek, itt konkrét véleménnyel is rendelkezünk, ezt szívesen rendelkezésükre bocsátom, hogyha erre szükség van. Nagyon szépen köszönöm, különösen azt, hogy majd írásban kapunk választ. Szeptember 7-e a módosítók határideje, és majd igyekszünk ezt erre a vitára még egyszer visszatérni. Köszönöm a jelentéstevő asszonynak, és nagyon sajnálom, hogy így alakultak a dolgok azt hiszem, hogy mindannyian egy kicsikét fegyelmezettebben kell, hogy gazdálkodjunk az idővel. Tehát, mert egyébként akik a végére kerülnek a napirendnek, azoknak kell majd elszenvedni a következményeket. Köszönöm, és akkor most folytassuk rögtön a miniszterek meghallgatásával. Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. Tehát még egyszer kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, hogy el tudjuk kezdeni. Elnézést szeretnék kérni a miniszterektől, a belga miniszterektől, ugyanis várniuk kellett. Most eh, igyek igyekszünk majd ezt behozni a koncentráltabb kérdésekkel. Először is üdvözölném Sabine Laurel asszonyt, a kis és középvállalkozásokért, önálló vállalkozókért, mezőgazdasági és tudományügyi miniszter, illetve Vincent van Quickenborn urat, vállalatokért és administratív egyszerűsítésért illetékes minisztert. Először meghallgatjuk a két minisztert, és utána kérdések. Először tehát a hölgy kap szót. A belga elnökség az űr programmal kapcsolatban nagyon ambiciózus. Szeretnénk működőképes, hatékony rendszereket kialakítani, amelyek az európai polgárok és az innovációs és kutatási céloknak megfelelnek. Miután elég nehéz a jelenlegi költségvetési helyzet nagyon sok tagállamban, ezért számomra fontos az, hogy emlékeztessek arra, hogy a tagállamokban, illetve az űrkutatásában kapcsolatban ne felejtsük el azt, hogy ez a fajta kutatás az emberek mindennapjaira is kihatással van. A 2020-as stratégiában is szerepel az űrstratégia, és ez az európai innováció, illetve növekedés Szolgálatában is állítható. Végül is az űrtechnológia bebizonyította azt is, hogy nagyon hatékony eszközöket bocsáthat rendelkezése, például a klímaváltozás, vagy általában a fejlesztés szempontjából, tehát a világ nagy kihívásaira választ tud adni. A 189-es cikknek megfelelően új ö, mandátumot kap az Unió az űrkutatás területén. Az Unió megpróbálja azokat ö, a, létrehozni olyan kapcsolatokat az Európai űrügynökséggel, amelyek az Európai Bizottság közleményének is majd témáját képezik, ez nem sokára októberben kerül bemutatásra. Ez egy fontos mérföldkő lesz az európai űrkutatás területén. A belga elnökség négy prioritásra fog koncentrálni. Az első, szerintem a legfontosabb, az az, hogy próbáljunk egy európai víziót kialakítani az űrkutatással kapcsolatban, és mindezt nemzetközi partnereinkkel szemben mi az, amit mi a technológiai hozzáadott értékként fel tudunk majd mutatni? Hogyan tudjuk ezt finanszírozni? Hogyan tudjuk megszervezni világszinten a partnerséget? Nagyon sok kérdés felvetődik, ezeket egyébként majd miniszteri szinten egy konferencián fogjuk megvitatni, október 21-én az Egmont Palotában. Technikai szinten természetesen elkezdődött már az előkészítő munka, és természetesen oda fogunk figyelni arra, hogy az önök parlamenti szakbizottsága hogyan áll hozzá ezekhez a kérdésekhez, és természetesen önöket is meghívjuk ennek, erre a konferenciára. Második prioritásunk a fenntartható fejlesztés, a Galileo és a GMES. Ezek a programok rámutatnak arra, hogy az űrtechnológia a mindennapokban hogyan mutatkozhat meg, és természetesen nagyon oda fogunk figyelni ezekre a programokra a hat hónapos elnökségünk alatt. Itt ezen a szinten leginkább büdzsé problémák lesznek. Harmadik prioritás a klímaváltozáshoz köthető, és végül negyedik prioritásunk oda fogunk figyelni arra, hogy az Afrikával folytatott stratégiai partnerség szempontjából is kihasználjuk a telekommunikáció, a navigációs rendszerek és általában az technológiai együttműködést, ugyanis ezek fontosak Afrika számára, és ennek a kontinensnek sok hasznos sok hasznot hajthat. Reméljük, hogy támogatni tudja, tudjuk ebben afrikai partnereinket. De ugyanakkor a fejlesztési politikánk ki kell, hogy használja mindazokat a lehetőségeket, amelyek az űrtechnológiában rejlenek. Szeptember 16-án, tehát nem sokára egy magas szintű konferenciát fogunk erről a témáról szervezni, amelyen természetesen afrikai partnereink épp úgy, mint az Európai űrügynökség beli kollégák részt fognak venni. És aztán november 25-én lesz egy Space Council, tehát űrügyi tanács fog összeülni, és ott a Galileo és GM, GMES programokról fogunk eszmét cserélni, valamint a spanyol elnökség alatt már felvetett az űr a biztonságért és az űr biztonsága, amelyek fontos kihívásokat jelentenek, tehát ezt a témát fogjuk tovább fejleszteni. A Lisszaboni szerződés szempontjából, illetve a gazdasági szerkezetváltás miatt is Európa most válaszút előtt áll, ezért lenne fontos az, hogy ki tudjunk használni minden fontos lehetőséget. Európának a prioritásait újra kell definiálnia, az űrpolitika nagyon fontos eh, szerepet kell, hogy betöltsön a politikai eh, céljaink között, és eh, próbáljuk meg kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. Pragmatikusan, úgy, ahogyan ezt mindig is tettük. Az űr kormányzást úgy kell megvalósítani európai szinten, hogy az ezán belüli tagállamok érdekeit is figyelembe veszük, ezek be tudjanak majd fektetni a kutatásfejlesztési programjaikba, Európától függetlenül is. Tehát ennyi lenne a négy nagy prioritás az elnökségünk részéről az űrkutatás területén. Köszönöm szépen, eh, hogy ilyen egyértelműen és precízen felvázolta a fő pontokat. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, nagyon röviden szeretnék szólni a belga elnökség prioritásairól a távközlés területén. Keresztútnál állunk Ahogyan már rámutatott kollégám, a recesszió mögöttünk van, azonban még mindig nagyon erős a verseny a fejlődő országok részéről. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyobb sebességre kell kapcsolnunk Európában. Ezt meg is tehetjük úgy, hogyha a gazdaságunkat ö, okosabbá tesszük, és ebben a ICT is nagyobb szerepet kap. Nagyon fontos tehát hangsúlyt fejez, helyezni az informatikai te területre. A bizottság elől alelnöke e, egy személyben foglalkozik az egész ICT ágazattal is, az információs technológiai ágazattal, és ez nagyon fontos. Hogyha megnézzük az EU 2020-as stratégiát, akkor azt látjuk, hogy a digitális ágenda az egyik legfontosabb része. Ez pedig komoly munka, és nagyon jó kiinduló pontot adhat. A belga elnökség számára az egyik legfontosabb prioritás az, hogy a digitális stratégiát vagy ágendát meg is lehessen valósítani. Ezt a spanyol elnökség alatt hagyták jóvá, ahogyan önök is tudják. Szeretném ennek a digitális ágendának a prioritásait átvenni önökkel. Nos, először is nagyon ambiciózusak a célkitűzései ennek a digitális ágendának. Tisztelt elnök úr, a célkitűzések eh, arra épülnek, arra a jelentésre, amelyet az ön eh, szakbizottsága készített. Pilár asszony eh, volt a jelentéstevője ennek. Jó pár célkitűzéseket határoz meg ez a jelentés, és ezt átvesszük a digitális ágendába. Egyrészt 2013-ig szélessávú internetet szolgáltatást szeretnénk biztosítani mindenki számára, 2020-ig pedig szeretnénk az európai lakosság 50%-ának szupergyors internetet biztosítani. Ez 100 megabyte per szekundum gyorsaságot jelent, nem szeretnék a technikai részletekre kitérni. A bizottság egy szélessávú csomagot fog létrehozni, amely három fő elemre épül. Ennek az első emele, eleme a szélessávú stratégia nevet viseli. Lesz egy kommunikáció is a bizottság részéről, amely segíteni fog a tagállamoknak abban, hogy a szélessávú terveket és a stratégiáikat kialakítsák. Amikor erről a témáról beszélünk, akkor az egyik legfontosabb probléma a forrás, a finanszírozás, megnézzük, hogy az Európai Beruházási Bank mit tehet ebben a kérdésben, de megnézzük azt is, hogy a strukturális alapok, illetve a vidékfejlesztés alap mennyire segíthet ebben. Tehát a széles sávú, széles sáv területe lesz az egyik fontos elem. A második a spektrumpolitika. Önök is tudják, hogy fontos konzultációkat folytattunk március 22-én, 23-án itt a parlamentben egy úgynevezett spektrum csúcsra került sor. Részt vettem ezen, és egyértelművé vált számomra, hogy a parlament szeretné azt, hogyha megfelelően használnánk ezt a ritkaságnak számító forrást, a spektrumot. Bizonyos harmonizációra már példát láttunk, azonban ezt tovább kell vinni, meg kell nézni, hogy mi is lesz ennek az eredménye, mi történik akkor, hogyha átérünk a digitális televíziózásra, mi történik azzal a spektrummal, ami felszabadul. Először is határidőt kell meghatároznunk, és ebben meg kell egyeznünk az elektronikus kommunikációs szolgáltatások hozzáférhetőségét kell egy határidővel ellátni, és meg kell nézni, hogy az elektronikus kommunikáció hogyan használhatja ki a felszabaduló spektrumot. Aztán egy másik elem az új generációs hozzáférés, ez is nagyon fontos. A Telekom csomag vitája során egyértelművé vált, hogy egyensúlyt kell kovácsolni a beruházás, Tehát a beruházás, illetve a megfelelő versenyhelyzet között. Tudom, hogy Strandman asszony segített ennek az egyensúlynak a kialakításában. Most pedig meg kell vizsgálni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ez a kényes egyensúly megmaradjon, és mind a két oldal fejlődjön. A bizottság a következő hetekben egy javaslatot fog készíteni, és erről bizonyára majd beszélnünk kell közösen. Még egy gondolatot szeretnék kiemelni a szélesávú stratégia kapcsán. Nagyon sok képviselő foglalkozik ezzel a témával, ez pedig az univerzális szolgáltatások szélesítése, kiterjesztése a szélessávú alkalmazásokra, tehát az egyetemes szolgáltatásokról van szó. Meg fogjuk nézni, hogy milyen lehetőségek állnak előttünk ezen a területen. Tehát az első prioritás a szélessávú csomag, aztán az internetbiztonság, az ESA, az Európa európai, ezzel foglalkozó európai ügynökség. Bizonyára tudják, hogy mivel is foglalkozik ez az ügynökség. A bizottság meg fogja hosszabbítani az ügynökség mandátumát átmenetileg, és meg fogjuk vizsgálni az internet biztonság kérdését. Itt van egy gyors reagálású csapat felállítására vonatkozó terv, illetve meg kell néznünk azt, hogy ez a mennyire lehet felelős ezért a folyamatért. Itt egy jelentést várunk majd decemberben, és akkor a tanács megvitathatja ezt a kérdést. Aztán az informatika területén a kutatás és a fejlesztés nagyon fontos terület. Három fontos konferenciát fog megszervezni a belga elnökség. Az elsőre a hónap végén kerül sor, mintegy 5000 résztvevővel lesz egy KKV csúcs találkozó október 18-án Brüsszelben, ezt kollégáimmal közösen szervezem, és sor kerül majd ugye decemberben az Európai Tanácsra, és itt a kutatással és az innovációval is fogunk foglalkozni. Ezen kívül ott van az e-kormányzás akcióterve, erre vonatkozóan is közleményt kíván kiadni majd az elnökség. 2009-es nyilatkozat áll rendelkezésünkre, és 2015 a következő határidő, amikor ezt frissíteni kell. Ezt a területet fejleszteni kell, tehát hogyha egy digitális, egységes digitális piacot kívánunk rendelkezésre bocsátani az állampolgároknak, és meg kell győződnünk arról, hogy az e- kormányzás ezzel kompatibilis. Tehát itt a bizottság részéről nagyon fontos lépéseket várunk. December 16-17-én ebben a témában konferenciát szervezünk. Még két megjegyzésem lenne, elnök úr. Az egyik az internetes semlegesség. Ahogyan önök is tudják, a Google és a Verizon két nagyon fontos piaci szereplő megállapodott az internetes semlegesség kérdésében. Ez egy nagyon érzékeny terület. A bizottság konzultációkat folytat ebben a témában, és október 1-én lesz egy erre vonatkozó csúcs találkozó. Szerettem volna hangsúlyozni azt, hogy az internet nyitottsága, nyíltsága, semlegessége rendkívül fontos számunkra, és a kétsebességű internet egyre inkább problémát jelent. Bizonyára érdekes megbeszéléseknek leszünk tanúi majd ebben a témában is. És végül, de nem utolsó sorban, még egy megjegyzésem van. Egy olyan területről, amelyel foglalkozott ez a szakbizottság is, ez pedig a roaming kérdése. Az Európai Parlament és az ITRE szakbizottsága kiváló eredményeket ért el, és júniusban született meg az Európai Bizottság döntése, amely kimondja, hogy megfelelő volt a mi megközelítésünk, a mobil a telefon árak csökkentek, ami pedig a mobil internet adat cseréjét illeti, adatforgalmát illeti, hát ezen a területen még mindig nem született megoldás. Június végén egy jelentést adtunk közre, 2,6 euró a megabájtnyi, tehát egy megabájtra eső költség az adatforgalom területén. Most könnyű elképzelni, hogy ha képes videókat akarunk letölteni, akkor nagyon-nagyon sok pénzt fizetünk érte. Tehát, hogyha ilyen adatforgalmat kívánunk folytatni. A végén 2600 eurós számlánk lesz. otthoni felhasználás esetén 80 eurót fizet az ember, hogyha pedig átlép a határon, akkor 2600 eurót átle, el lehet, lehet erre magyarázatot adni? Meg lehet indokolni ezt a különbséget, ezt az árkülönbséget? Ezért azt kérem a parlamenttől és a szakbizottságtól, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt, annak érdekében, hogy az adat roaming problémáját is sikerüljön megoldani. És ezzel el is értem a hozzászólásom végéhez. Várom önök, az önökkel való együttműködést, a gyümölcsöző eszmecserét. Tudom, hogy a Lisszaboni szerződés nagyon jó alapot ad az együttműködéshez. A múltban nagyon jó tapasztalatokra tettem szert, a bizottsággal, a parlamenttel és a szakbizottsággal bizonyára nagyon jó eredményeket érünk majd el. Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr. Lamberts úr kér először szót. Uh, köszönöm szépen. Laruel asszony, és ön ö, sem utalt erre, de talán inkább Laruel asszony tud majd válaszolni a kérdésekre, de van Quickenburg úr is talán majd ö, akar valamit mondani erről. Belgiumban Námedek Krüchbest úr néven ismerjük ezt a problémát. Ugye ez egy nagyon egyszerű téma, de ugyanakkor uh, háromszoros büdzsét kap. Pedig már eddig is elég nagy költségvetése volt. 2 millió 7-ről 7 milliárd 2-re növekedett a büdzsé. de amikor mondjuk Amerikában egy ilyen jellegű növekedésről számolnak be, akkor azonnal megvizsgálják a helyzetet és leállítják az ilyen projektjeket. Nem tudom, hogy tényleg van-e értelme annak, hogy folytassuk ezt a projektet, vagy sem. A tanács döntéseket hoz, holott még alapja sincs az egésznek. Ez egy olyan projekt, amelyekről tudjuk, hogy nem is lehet ellenőrzés alatt tartani a zárát. Kettő. Vajon minden opciót megvizsgáltunk-e? Nem csak a Brobel opciót, Második kérdés, miután elszálltak az árak, és a tanács úgy döntött, hogy majd folytatja a projektet, tehát majd valahonnan talál rá munkát, hát az, vagy a pénzt, hát az egy dolog, hogy találjunk rá pénzt, de honnan? Mégis honnan kívánják ezt az összeget előteremteni? Ugye 2,7 milliárdról 7,2-re növekedett az építési fázisban az uniós támogatás, de egyelőre a válaszom még várat magára, honnan fogjuk, melyik programtól fogjuk elvenni a pénzt, a hetedik kutatási keretprogramban, honnan fogjuk megtalálni azt a pénzt, amire szükség van. Ne ringassuk magunkat illúziókban, ami az, amit az ITER nem kap meg, azt majd más programtól, illetve amit az ITER-re szánunk, azt más programtól kell elvenni. Kik lesznek az áldozatok? Itt azért mély hatásvizsgálatokat kellene végezni azelőtt, hogy ilyen fontos horderejű döntéseket hozunk. Nem kell technikai szakértőnek lenni, de azért ez mégiscsak egy fehér elefánt lesz. Európa képtelen lesz e- valódi iparpolitikát kifejteni, és nem lesz képes arra, hogy más technológiákban vezető szerephez jusson, amely biztos, hogy hamarabb gyümölcsözővé válnának, mint ezek a nukleáris projektek, amelyek talán 50 vagy 70 év múlva hozzák meg hatásukat. Kollégi Merkis. Martens kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindkét miniszternek a látogatását, és hogy beszámoltak arról, hogy mire számíthatunk a következő fél évben. Nagyon fontos anyagokkal kell majd megbirkóznunk ez alatt a fél év alatt. Az iparpolitika területén, a nyers anyagok területén, illetve az innováció kapcsán. Szeretném megkérdezni, hogy ezeken a területeken mit terveznek, hiszen ezek egymással szorosan összefüggnek. a kutatási és tudománypolitika kapcsán mit helyeznének középpontba tekintettel a nyersanyag hiányra. Nyilvánvalóan további kutatásokra van szükség, hogy alternatív forrásokat feltárjunk. Gondoltak-e például az újrahasznosításra? Hogyan tervezik ennek a szempontnak a beépítését a szakpolitikájukba. És egy más jellegű kérdés az iparpolitika versenyképességével kapcsolatosan. Az imént vitattuk meg Lange úr ezzel kapcsolatos jelentését, és ezt szerintem nagyon tág keretek között kell vizsgálnunk. Esetenként eléggé szemellenzősen tekintünk ezekre a dolgokra. Az egyes disziplinák között le kell bontani az akadályokat, hiszen az iparpolitika összefügg a kutatás, tudománypolitikával, a kereskedelempolitikával, és a versenyképesség végül is arról szól, hogy bizonyos szabályokat lebontunk, viszont azt is, hogy a meglévő szabályok egységesen érvényesüljenek Európában. A belső piacon még mindig 27 különféle szabályrendszer működik, és ez megköti a vállalatok kezét szemben az amerikai vállalatokkal. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter asszony és úr, először is szeretném megköszönni, hogy ilyen praktikus megközelítést ről adott tanúbizonyságot eddig a belga soros elnökség. Mindennel egyetértek, amit elmondtak az űrpolitika, illetve a információs politika kapcsán. Laurel asszonytól azt kérdezném meg, hogy ön hogyan vélekedik az EAS és a többi európai intézmény integrációjáról. Itt ugyanis eltérő struktúrákról van szó, eltérő finanszírozási módról, tehát az ön által ismertetett űr kormányzást vagy űr szabályzást konkrét formában hogyan látja, ami pedig a finanszírozást illeti, már említette, az ITER-t, e a GMAS-t, a Galileo-t, ezek meglehetősen költséges programok. Ezzel egyetértek, amit elmondott, de a kérdés az, hogy hogyan finanszírozzuk ezeket. tehát ezeket az igen nagyra törő projekteket. Van Quickenborn úrtól pedig azt kérdezném, hogy a vidékfejlesztési alap felhasználása, a szélessávú internet támogatására, ezt említette. Szerintem ez egy jó elképzelés. Azt hiszem, hogy egyre gyakrabban kell majd ehhez a forráshoz nyúlnunk. Én úgy tájékozottam, hogy számos probléma merül itt fel, ugyanis több főigazgatóságot is érint ez az ügy. Tehát, hogyha kialakul egy konkrét terv arra vonatkozóan, hogy az információs, az informatikai rendszerekhez való hozzáférést támogassuk a vidékfejlesztési alapból, akkor ehhez arra van szükség, hogy a bizottság minden illetékes szerve emellé álljon. Rübig úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Első kérdésem a miniszter asszonyhoz szól. A 2011-es költségvetésről szavaztunk, és eléggé ellenérzéseket váltott ki, hogy a CIP programot egyharmaddal megkurtította a bizottság. Itt szerintem a válság következtében szerintem további forrásokat kell találnunk, és nagyon sürgős, fontos lenne, hogy az európai gazdaság versenyképességét erősítsük, és ehhez új, friss forrásokra van szükség. Ez egy nagyon fontos kihívás. Talán a KKV szabályozást lehetne talán még intenzívebben felhasználni, és ezzel kapcsolatosan új elképzelésekre is szükség lenne. Ami pedig a miniszter urat illeti. Szeretnék köszönetet mondani a széles sávú kezdeményezésért. Nagyon fontos, különösen a roaming területén. Teljesen igazata van, hogy egy megabyte díja 2,6 euró legyen, miközben a vállalati szektorban ez 0,1 tized. Ez azt hiszem, hogy elfogadhatatlan. Már korábban beszéltünk arról, hogy nem lenne esetleg észszerű a negyedik generáció kapcsán megtiltani a roaming díjakat. Csak egy egységes belső piaci tarifa érvényesülne, és akkor nem érvényesülnének sem előnyök, sem hátrányok a negyedik generációs hálózatok keres esetében, ahol is a földrajzi határokat már a díszabásnál nem ismernénk el, nem fogadnánk el. Köszönöm szépen! Kedves miniszterasszony, kedves miniszter úr, elnök úr, azt szerettem volna kérni, hogy két témára térjenek ki, ezek rendkívül fontosak számomra. Az egyik a kkv kérdése, ugyanis most a válságidőszakban nagyon rossz helyzetben vannak, főként az iparral foglalkozó kis- és középvállalkozásokra gondolok. Amikor a fenntartható fejlődésről beszélünk, akkor azért láthatjuk azt, hogy a közösségi politikákban micsoda ellentmondások tapasztalhatóak, akár az innováció területén, akár a beruházások terén. Nos, hát miután így ilyen jellegű helyzet alakult ki, ezért szeretném kikérni a miniszterasszony véleményét, hogy elmagyarázza, milyen kezdeményezésekkel is szeretnének élni annak érdekében, hogy ezt a helyzetet megváltoztassák, mert szerintünk a kis és középvállalkozások támogatásával kapcsolatos céljainknak ez nem felel meg. Második kérdés, miniszter úr, a digitális napirenddel kapcsolatban. Azt szerettem volna kérdezni, hogy 2013-ra a szélessávú internet hozzáférés gyakorlatilag minden európai polgár számára meg kell, hogy valósuljon. De mit fognak konkrétan tenni annak érdekében, hogy ez megvalósuljon? Nem elég erre kihasználni a vidékfejlesztési alapokban rejlő pénzeket. Mert aztán még van ott egy 20%-nyi polgár, akinek a bevételei gyakorlatilag a szegénységi küszöb alatt vannak, és ezeknek az embereknek is joga van a széles sáv használatához, de amikor minden polgárról beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy a tagállamainkban 20%-a az embereknek a szegénységi küszöb alatt él. Mit fogunk tenni konkrétan az ő helyzetük javítása érdekében? Köszönöm, Thomson asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék eh, köszönetet mondani mindkét miniszternek. Nagyon érdekes prezentációt hallottunk, nagyon fontos dolgokat említettek, abból a szempontból, hogy Európa még inkább tudás alapú társadalommá válhasson, ami az űrkutatást illeti nagyon fontos, hogy fokozzuk az űrkutatási beruházásokat, különös tekintettel az éghajlat változásra. A két dolog ugyanis szorosan összekapcsolódik. Itt a parlamenten belül több éve foglalkozik ezekkel az ügyekkel az űrügyi csoport, Mint ahogy már más kollégák is rákérdeztek, én is szeretném megkérdezni, hogy ön az ipari beruházásokat hogyan ítéli meg, illetve hogyan kapcsolná össze ezeket a Galileo és egyéb projektek kapcsán, ugyanis nagyon nehéz az ipart meggyőzni a hosszú távú beruházásokról ezeken a területeken. Még egy kérdésem lenne, nem említette, és ez nem csak a KKV-kkal, vagy az önálló vállalkozókkal függ össze. Itt nevezetesen arról van szó, hogy további ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy a polgárok vállalkozásba kezdjenek. A bizottság akciótervet készített 2004. februárjában, ezt ajánlotta a tagállamoknak, de azóta nem sok minden történt. Nagyon fontos lenne, hogy kicseréljük a bevált gyakorlatokat, ugyanis a vállalat alapítás az egyes tagállamokban, a vállalat alapítás feltételei meglehetősen körülményesek. Belgiumban a szociális gazdaság nagyon fejlett, és itt innovációra van szükség, a demográfiai tendenciákat figyelembe véve a közeljövőben azt hiszem, hogy a szociális szintet nem hagyhatjuk változatlanul. Itt innovációra van szükség, és szeretném megtudni, hogy szándékozzák -e ezt az ágazatot támogatni. Végezetül pedig Van Quickenborn úrhoz a következő kérdésem lenne, a drót nélküli széles sávú kommunikáció kapcsán. Én nekem van egy álmom, nevezetesen, hogy Európában ingyenes hozzáférés valósulhasson meg, szélesávú hozzáférés minden polgár számára. Sajnálatosan kell megjegyeznem, hogy vannak bizonyos professzorok a Stockholmi Karolinska Intézeten belül is, akik azt állítják, hogy a széles sávú hozzáférés egészségileg, az egészségre ártalmas. Nem tudom, hogy hallott-e erről, vagy megvizsgáltak-e ilyen szempontokat a széles sávú hozzáférés kapcsán. Frau Kollegin van Bremt. Van Bremt kolléga. Köszönöm szépen, és szeretném köszönteni köreinkben a minisztereket. Nagyon röviden kívánok hozzá szólni. Két kérdésem lenne igazából. Van Quittenborn úrhoz lenne ez a kérdés. A roaminggal kapcsolatos az egyik. Foglalkoznak-e ezzel a kérdéssel? Most konkrétan mit fogunk tenni? Milyen utat kívánnak folytatni, ugyanis óriási árbeli különbségek vannak, és ez azt is mutatja, hogy a belső piac nem jól működik. A versenynek is jobban kellene működnie a piacon belül, és meg kellene tennünk, a, mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy legyenek plafon árak, ahogyan egyébként ezt a víz vagy a vagy az elektromos áram tekintetében is megtesszük. A roaming szempontjából is ezt kellene elősegíteni, és Thomson asszonyhoz kapcsolódóan szeretném még megkérdezni azt, hogy önök is bizonyára egyetértenek azzal, hogy a telekommunikáció annyira fontos szerepet tölt be az életünkben, hogy ez egy olyan alapszolgáltatássá kellene, hogy váljon, mint amilyen a víz vagy az energiaszolgáltatás. Nos, hát az Európai Uniónak milyen szerepet kívánnak adni ebből a szempontból? Köszönöm, Trautmann képviselő. Köszönöm szépen. A miniszter asszonynak, illetve úrnak azt szeretném elmondani, hogy az önök prioritásai egy kis energiát vagy oxigént adnak számunkra, ugyanis most konkrét lépésekre van szükség a politika területén. Ugye önök beszéltek arról, hogy milyen kalendáriumokat kívánnak ö, ö, életbe léptetni az űr, a szatelitek területén, hogyan lehetne a telekommunikációt javítani, és szerintem ez koherensen lehet csak megközelíteni, ami pedig az ütemterveket illeti, véleményem szerint az Európai Unió és a tagállamok hitelessége azon áll, hogy a telekom csomagot mennyire tudjuk betartatni. Az amerikaiakkal szemben verseny előnyt kell, hogy biztosítsunk, mert ez a csomag alapvető fontosságú, használjuk ki a benne rejlő lehetőségeket. Köszönöm szépen a roaminggal kapcsolatos megjegyzéseket, és még azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy valóban vannak óriási szociális különbségek azzal kapcsolatban, hogy milyen ajánlatok születnek ezen a piacon, a széles sávú internet hozzáférés akár háromszoros, négyszeres drága is lehet, és az üvegszálas optika tekintetében itt azért vannak méltányossági problémák is. Az Európai Bizottságra nyomást kellene gyakorolni, hogy minél hamarabb ajánlásokat fogalmazzon meg. Önök beszéltek az én álláspontomról is, de nem szeretném, hogyha a parlament ebből a szempontból hátra maradna, ugyanis a bizottság az, aki igazából késésben van, és mi szeretnénk politikai szempontból odafigyelni erre a kérdésre, főként akkor, amikor a költségvetés lesz terítéken. Nem szeretnénk azt, hogyha a vidékfejlesztési pénzek csak erre mennének el, lehet, hogy szükségünk lesz egy különleges alapra, vagy az Európai Befektetési Bank segítségére, hiszen a három I rendkívül fontos számunkra, a beruházás, az innováció és az ipar. Ezekre pedig választ kell, hogy adjon a bizottság, hogy konkrétan milyen eszközöket kíván rendelkezésre bocsátani, mikor kívánja megvalósítani ezeket az ütemterveket. Figyeljünk oda arra, hogy az internet semlegessége mennyire fontos, és természetesen ez kihatással lesz a mi tárgyalásainkra is, az internet szolgáltatókkal is fel kell ö, venni a tárgyalásokat, és szeretném az önök figyelmét ráirányítani arra is, hogy mennyire nehéz helyzet alakult ki, az Európai Technológiai Intézettel kapcsolatban, amely egyébként az innováció és a cluster, eset, a cluster eseteket is koordinálja. Nem tudom, hogy ezt erre tudnak-e most válaszolni, de ha nem, akkor is figyeljenek oda kérem erre a kérdésre. Nagyon szépen köszönöm. Most meghallgattuk az összes kérdést, és megadám a minisztereknek, hogy válaszoljanak, és köszönöm a tolmácsoknak, hogy, egy, hogy hozzájárultak, hogy egy kicsikét túllépjük az időt, de majd igyekszünk rövidre fogni, a minisztereké a szó. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés volt, nagyon sok területre vonatkoztak ezek és értem, hogy mennyire frusztráltak egyesek, ugyanis a jelenlegi belga helyzet is kihatással van. Például az ITER vagy a versenyképesség kérdése. Láthatják, hogy ezekre például nekünk semmi befolyásunk nincsen, tehát ez a belga intézményi helyzettel vagy állam berendezkedésével kapcsolatos probléma. De az ugye mi most az űrpolitikáról kívántunk beszélni, természetesen ennek semmi köze a kis- és középvállalkozásokhoz. Noha én foglalkozom a kis- és középvállalkozásokkal, miután ennek a témának minisztere is vagyok, de mégis itt most nem ebben a szerepben vagyok itt. Úgyhogy a különböző tagállamok és a miniszterek úgy döntöttek, hogy egyelőre az űrpolitikára koncentráljunk. Lambert úr, én kérem, nem mennék olyan messze, mint ön, nem szeretném kiönteni a gyereket is a fürdővízzel. Az ITER ügy, a Galileo vagy a GMES olyan témák, amelyek rendkívül közel állnak szívemhez, főként a büdzsé szempontjából, hiszen láthatjuk azt, hogy valóban ki van fosztva a kincstár, és azt várjuk a bizottságtól,